Uh, good morning everyone. I think we'll make a start in this um, our... Jó napot kívánok, szép jó reggelt inkább, kedves kollégáim. Üdvözlöm Önöket meleg szeretettel. A mai IMKO ülésen, amely 2014 első ülése, remélem pihentető, kellemes uh, karácsonyi újévi ö, ö, szünetet töltöttek, ö, sugárzó arcokat látok, ez azt jelenti, hogy mindenki kellemesen töltötte a ö, telelést. Nem a megszokott teremben ülünk, így nagyon nehezen látok rá minden egyes ö, kollégára. Remélem a weben is hallgatnak minket a kollégáink webstreamingen keresztül, is üdvözlök mindenkit, aki az interneten a különböző vitákat nyomon követi. A formális része következik a munkámnak, amint elmondtam, remélem a napi rendtervezetet elfogadhatom. Apró módosításunk van a Mendes úr, Manders úr szavazása után Schwab úr fogja a nyolcas hálózat és információbiztonsághoz vonatkozó témáját felvezetni, és majd én jövök utána az én hetes pontommal, tehát a hetes a nyolcas után következik, és vannak olyan dossziénk, amely a trialóguson szerepelnek, erről szeretnék majd egy rövid beszámolót tartani. De azt gondolom, hogy ezt nem is én fogom megtenni, hanem kollégánk, aki a témának felelőssége, Conné Langers kollégánk. Ha ezzel egyetértenek, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem. Azt is tudjuk, hogy elektronikon is hozzáférhetőek, elektronikusan is hozzáférhetek ezek a dokumentumok azon alkalmazáson keresztül, amelyet mindannyian jól ismernek. Aztán a november 27-28-ai eh, ülésünk jegyzőkönyvének elfogadását is megtehetjük, hogyha senki módosításokkal, ellenvetésekkel nem él az ülés vége előtt. Ha megengedik, akkor a tájékoztatás a három oldalú találkozunkra. Barbara Weiler kollégunkánk itt van már? Talán én magam röviden szólnék, még mielőtt Barbara Weiler kolléganőnk a rádióberendezések irányelvéről szólna. December 19-én a trialógusunk második fordulójára sor került, és a parlament számára aggályos kérdésekkel kapcsolatban igen kielégítő kompromisszumokra jutottunk a tanácssal. Igen, specifikus részletekre szeretnék utálni. Itt a hatály az, ami fontos számunkra. Arról, hogy a rádióberendezést mikor kell univerzálisan regisztrálni, vagy igen szelektív módon megtenni azt, hiszen van magas szintű meg nem felelés a szabályokban, és a mi szerettük volna mindenképpen a jövőbeli mondjuk smartphone típusú berendezéseknél a fogyasztó védelmet egyszerűbb, hatékonyabb módon megvalósítani. Weiler asszony kiváló munkát végzett, gratulálhatunk hozzá neki. Aztán két fontos csatlakozó dossziünk van a termékbiztonság és piacfelügyelet tekintetében. Tudjuk, hogy a témafelelősek folyamatosan tartják a kapcsolatot az elnökséggel, mert szeretnénk mindenképpen megkezdeni a tárgyalásokat. Sálde Móze asszony fog beszámolni. Üdvözlök mindenket, szép jó reggelt és boldog új évet valóban! Új nincs a nap alatt, amiről beszámolhatnék. Még mindig a tanács ö, ról beszélünk, a görög elnökség megpróbál mandátumot szerezni a velünk való tárgyalásra, komolyan dolgoznak rajta, tegnap volt egy találkozó, ma is találkozóra kerül sor, és reméljük a jövő hétre, a koreperre a mandátumot megszerezzük, még van arra esély, hogy megállapodás szülessen, amennyiben a mandátum megszületik. De még karácsony előtt elmondtam, és most ismétlem, hogy az sem az sem lehetetlen, hogy nem leszünk képesek tárgyalni. A folyamatról majd beszámolok. Karácsony előtt a sedokkal megállapodtunk, hogy egyfajta kettő stratégiát követünk, még mindig azon dolgozunk, hogy a tárgyalást ö, ö, sért élvelünk, de ha erre nincs lehetőség, hogyha a jelentést a plenárison nem tudjuk megtenni, akkor ugye felkészülünk arra is, hogy a plenárison szavazunk a jelentésről. Tehát a kettős utat követjük, és majd meglátjuk a mandátum függvényében, hogy márciusban, áprilisban képesek leszünk-e e, célba érni, majd meglátjuk a plenáris elé terjesztendő e, jelentést, és jövő hét az utolsó esély hete, még mindig várunk az eredményre, és mindig remélem, hogy képesek leszünk a kompromisszum megtalálására mindent megteszünk annak érdekében, hogy kompromisszumos megoldást találjunk a hetes cikkel, az úgynevezett elhíresült Made in megoldással kapcsolatban. Természetesen a következő ülésünkre is majd beszámolóval állok elő, jövő héten tudunk erről többet. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, a frissített információt lehetőségünk lesz arra, hogy a hónap végén, 22-én, 23-án megtárgyaljuk újra a jelenlegi helyzetet. A Hadjidakius miniszter, versenyképességi miniszter, aki régebben kollégánk volt házban, 22-én, január 22-én délután 15 órakor egy beszámolóval, elbeszélgetéssel látogat el hozzánk a szakbizottságunkba, és az biztos, hogy nagyon várom önöktől, kedves kollégáim, hogy nagy számban jöjjenek el a 22. ülésünkre, és ön, kedves témafelelős kolléganőnk, Sálde Móze asszony felteheti majd a kérdést ezzel a dossziéval kapcsolatban is ő neki. Most az e ö, ö, számlázással kapcsolatban szeretnék e, ö, Koinen Lange asszonynak megadni a szót, hogy ő maga is ö, számoljon be. Üdvözlöm, jó napot kívánok, elnök úr, és boldog új évet mindenkinek! Az IMCO határozat után meg elkezdtük meghatározni a titkársággal a határidőket, és tegnap megtartottuk az első technikai jellegű értekezletet, és tegnap találkoztunk a titkárságokkal, a satitkárokkal, ma találkozunk az árnyékjelentéstevőkkel, majd 14-en, és 15-en lesz az első trilógus 21-én januárban a második trilógus, és reméljük, hogy addigra valamilyen megállapodásra tudunk jutni. Bizonyos eh, álláspontok már körvonalazódnak, én úgy gondolom, hogy lesznek összetett pontok, például a tervezés, mert a tagállamok eh, egy eh, hosszabb végrehajtási határidőt kérnek, hosszabb, mint azt, amit a bizottság kér, és én nem tudom, hogy ezen a területen egyességre tudunk-e jutni. Úgy vélem, hogy az első találkozónak az eredményét meg kell várni. Köszönöm, remélem, hogy előre haladásra lesz lehetőségünk, mert valóban ugye jövő héten a teljes közbeszerzési csomagot elfogadjuk a plenárison lezáró jelleggel és a teljesség igényével azt szeretném elmondani, hogy remélem, hogy Mendes úr is közöttünk lesz, mert az ő jelentésével kapcsolatban mindenképpen, amely a gépjárművek belső piacon belüli átvitelét illeti, Manders kollégánk is érintett az egységes piac irányítása a 2014-es európai szemeszter keretében. Sergio Cofferati alelnök úr, a jelentés előadója, és Gálperc Illikó kolléganőnk egy kicsit később fog érkezni, úgyhogy őre, őt is majd megvárjuk kicsit később. A sedok közül már ketten itt vagyunk, Rúre kollégánk és én is, úgyhogy majd egy, különösen Kofferáti kollégánknak a kompromisszumos módosítók bemutatására adom meg a szót, szóval aztán vitát nyitunk róluk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Boldog új évet, kedves kollégák! És természetesen a jelenlévő vendégeknek is. nem olyan rég elküldtem egy első csomagot, 11 pontot tartalmaz, és hamarosan továbbítom további kompromisszumos megoldásokat olyan témákat illetően, amelyek még mindig nyitottak. A 11 továbbított kompromisszumos megoldást, és remélem, hogy el tudtak ezeket olvasni, a kellő figyelemmel, tudom, hogy rövid volt az idős, lehet, hogy nem tudtak ezt alaposan átvizsgálni, és elnézést kérek ezért. A belső piac, egységes piac integrációjának témáját érintik. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan nincsenek problémák. Az 1, 2, 3, 5 és 11-es kompromisszumok ezt a tematikát érintik. A módosítók olyanok voltak, hogy könnyen össze lehetett foglalni ilyen módosítókban, ugyanakkor várom az önök reakcióit, én figyelembe fogom venni a megjegyzéseket. A négyes kompromisszum az energiaegységes piacát érinti. Ahogy kértek, Pákis kollégától például a ö, sérülékeny fogyasztók védelmét szerette volna fokozni, és aztán szeretnénk egy megfelelő hozzáférést biztosítani minden fogyasztónak. A hatos kompromisszum, amelyikben figyelembe vettem Csáci márkák és Pupákis kollégáknak a megjegyzéseit, a, a KKV-k mikrohitelhez való hozzáférésnek az új mechanizmusait érinti. Ez a hetes, a, a legbonyolultabb, ugyanis a munkavállalók mobilitásáról szól, és a benyújtott módosítók igen eltérő jellegűek voltak, és nagyon távol álltak egymástól, nehéz volt tehát kompromisszumra jutni. Ez egy igen kényes téma az egész vita szempontjából is. A megoldás, amit elküldtem önökhöz, megpróbál figyelembe venni azokat a véleményeket, amelyek tükröződnek a módosítókban és azokon a vitákon, amelyek korábban részt vettünk, Megpróbáltunk egyensúlyt teremteni a szabad mozgás, illetve annak lehetősége között, hogy ezt a lehető legjobb módon tudjuk biztosítani, úgy, hogy garantálja a vándorló munkavállalóknak a jogait. Ami a szabálysértéseket illeti, ez a 9-es, 10-es kompromisszum, figyelembe vettem Árbor elnök és Schwab kollégának a megjegyzéseit. Még további három téma nyitva áll, ezeken dolgozok még, és ezekre vonatkozóan és is el fogok küldeni majd egy kompromisszumos megoldást. Az első a tízes eh, bekezdése vonatkozik, az iparpolitikára vonatkozóan. Én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy hivatkozunk erre, és a múltkori eszmet cseréből Gárbar kollega eh, ők utaltak arra, hogy korlátozni kell a hatályt, főleg azért, hogy ne érintsük más szakbizottságok kompetenciáit. Egyetértek az aggájjal, és racionálisak ezek, ugyanakkor megpróbálok egy olyan szöveget kidolgozni, amely ezre ö, megfelelően odafigyel, anélkül, hogy törölni ezt a bekezdést az iparpolitikákról, mert szerintem fontos az egész dokumentum egyensúlyának szempontjából. Aztán még nyitva áll a 18-as bekezdés, amely egyes eh, jogalkotási folyamatoknak a gyorsításáról szól, annak érdekében, hogy az elfogadás rövid időn belül megtörténjék, de úgy gondolom, hogy ebben nem lesz probléma, egy megfelelő szintézist lehet találni. Aztán a 20-as bekezdés az, amelyik a további javaslatra vonatkozik, amelyik az egységes piaci aktusban szerepelnek, és itt is vannak bizonyos jogalkotási eh, kérdések. Először is a prioritásokat kell azonosítani, annak érdekében, hogy megfelelő eredményeket tudjunk elérni. Az eh, irányítás természetesen a témája ennek, és ennek van a legnagyobb érték, a prioritása. De aztán, amikor meg kell határozni az eszközt, akkor meg kell határozni a prioritásokat mindenképpen, és ezért szükség van egy bekezdése az iparpolitikáról, és aztán a Single Market Act-nak a prioritásaira is kell egy bekezdést szállni. Én úgy gondolom, hogy szükség van erre a kérdés, erre a pontra. Tehát önök megkapták a 11 kompromisszumos megoldást, és hamarosan megkapnak, megkapják a továbbiakat. Már most megköszönöm az együttműködésüket. Azt hiszem, hogy a lényegi, a legfontosabb kérdéseket össze lehet foglalni. A néhány nyitva maradt kérdés illetően még további erőfeszítésekre van szükség, de azt hiszem, hogy a különböző álláspontok összeegyeztethetőek a szakbizottságunkon belül, és természetesen állok az önök rendelkezésére, hogy további részletekkel szolgáljak, amennyiben önök igényt tartanak erre, a szavazásig akár kétoldalú beszélgetések révén is megtalálhatjuk a megoldást a kritikusabb kérdéseknél, annak érdekében, hogy ez a, az anyag megfelelő erővel bírjon. Nincs sok idő, ugyanakkor a mozgás háttér annak érdekében, hogy finomítsuk a kompromisszumokat, és lezárjuk a még nyitva álló témákat, az megfelelő lesz. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a nagyszerű, jelentős munkát a kompromisszumok irányába tett erőfeszítést. Most pedig azt a Mégel Pelc asszonyra várunk, ezért most a másik Shadow kollégánknak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm Koferánti úrnak a kompromisszumos módosítókat. Azt gondolom, hogy köszönet illeti az előadónkat az egységes piac működésének érdekében tett munkahelyteremtő, gazdaságélékintő tevékenység irányába tett munkáját. Ezt továbbra is bátorítjuk. Szeretném kihangsúlyozni, hogy minden növekedés serkentő és munkahelyteremtő, ifjúság számára munkahelyteremtő kezdeményezést üdvözlök, és hiányosnak találom még valahol az EU szintű intézkedéseknek kell a vállalkozókészséget, az ifjúság és kevésbé ifjú munkavállalók irányába tett lépés lépéseket támogatok. Itt például alacsony kamaton hozzáférhető hitelek biztosítására is gondolok. Bizonyos gondolataimat figyelembe vette a témafelelős a, a fejlesztési bankok módosítója ilyen, üdvözlöm a tízes módosítót, ahol a jogsértés eljárások javításába tesz javaslatot a témafelelős. Viszont nem igazán látom az ifjúsági foglalkoztatás serkentésére szóló intézkedések kidomborítását. Az én 52-es módosítom szólt erről, és szerintem ezt a nyolcas módosítóval együttesen kreatívan meg lehetne oldani, és azt javasolnám Koferáti úrnak, hogy a nyolcas módosítóhoz legyen szíves az én 52-esemet is hozzátenni. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm. Róla asszony, tessék. Berichterstatter bedanken für die Kompromissvorschläge. Muss alles Köszönöm szépen a kompromisszumos javaslatokat. Ugyanakkor ezeket nem tud tudtam részletesen áttekinteni, csak gyorsan átfutottam, ezeket majd később fogom megtenni, de a mobilitás és a szabad mozgásról szeretnék szólni, mert ott van egy irányelv, amelyik garantálja a, a szakmai képesítések kölcsönös elismerését, amelyik egy nagyon fontos sarokkövet jelent, amelyet fel lehet használni a kompromisszumos megoldásnál. Köszönöm szépen. Én is mint Shadow szeretnék szólni, hiszen Gálpelt asszony is érkezik majd, mm, de ha ő nem érne ide, akkor majd egy néppárti kollégája is szólhat helyette. A kettes mindenképpen javítja magát a jelentést, igen fontos a mi bizottságunkban, és köszönöm, hogy ezt figyelembe vette. Általában a összességében a kompromisszumokat együttesen tudom támogatni, így ömlesztve, ahol javaslatot tennék, az néhány energia infrastruktúrális kérdésre vonatkozna. Mindig is tudatában voltunk és vagyunk, és annak, hogy további új javaslatokat kell tennünk, amikor túl általánosan fogalmazunk egy-egy dokumentumban. Szeretném, ha reflektálnánk az érzékeny fogyasztók kérdését, ki kellene emelni, de nem biztos, hogy most az európai szintű intervenció lenne igazán hatékony. Ugyanígy a Tricon rendelettel kapcsolatban a módosítóimat megfogalmaztam már, de specifikus intézkedésekre gondolok itt, ahol az ár e, képzés az elektronikus kommunikáció szintjén, nem tudom, hogy a specifikus intézkedések e, léteznek-e, e, itt jobban arra kellene koncentrálnunk, hogy mi hever már az asztalon, tehát a, a versenyképes piac meglévő világos kereteit, így a versenyhelyzetet javítsuk történelmileg, amikor az úgynevezett tracking datákra koncentrálunk, akkor tudjuk, hogy mennyire fontos a történelmileg az ára kérdése. Aztán Rüra asszony is utalt már a szakmai képesítésekről szóló javaslatra, és az ifjúsági foglalkoztatás kiemelésére. Ki, ki Szerintem a nyolcas kompromisszumos erőteljes ezzel kapcsolatban. Ami magát a, a, a jelentést illeti általában azt tudom mondani, hogy hosszú módosítót láttunk itt az analitikus eszközök felhasználásáról. Én azt gondolom, hogy a a 41-es módosítót egyszerűsítés szempontjából jó lenne, hogyha átfogalmazva felhasználhatnánk azt gondolom, hogy jó úton járunk, jó sinem vagyunk, mondja elnök úr, arra, hogy előrelépés történhessen jó kiinduló pont ez. Vannak-e még kollégák esetleg, Schwab úr, és Gebhardt asszony, Schwab úr, tessék a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy kis késéssel érkeztem, de hagy használjam ki ezt az alkalmat arra, mármint a hozzászólásom elejét, hogy egyből boldog új évet kívánjak valamennyi jelenlevőnek. Elemeztem részletekben menően a kompromisszumos javaslatokat, amelyeket Kofereti úr teljesztett elő, megismertük tehát ezt a jelentést és a kompromisszumos javaslatokat. Ezek a módosítók mind abba az irányba húznak, amelyet kívánatosnak tartunk. A tavalyi évi jelentés annak idején inkább a saját szakbizottságunknak a hatáskörét domborította ki, illetve azon célkitűzéseket, amelyek az Európai Bizottsági Javaslatnak a eredeti javaslatában szerepeltek ezzel együtt. Úgy gondolom, hogy hasznos lehet az, hogyha új tényezők is beépülnek ebbe az új jelentésbe. Tudjuk azt is, hogy a legsérülékenyebb fogyasztók témája nagyon fontos a szakbizottságunk több tagja számára, úgyhogy ez itt megjelenik, és úgy gondolom, hogy ez összhangban van az elképzeléseinkkel. A második észrevételem a következő, lehet, hogy ezzel ismétlem azt a javaslatot, amely már elhangzott, a nyolcas kompromisszumos módosítóra szeretnék itt utalni ugyanis. Véleményem szerint itt mindössze egyetlen egy irány elv érintett. Nem disdaratives kellene, hogy szerepeljen több eszában, hanem egyes számot kellene használnunk, és ez tehát egy kicsi módosítás a szövegben, de mégis megfogalmaztam. A transpose szót kellene használni az apply, illetve az implemented helyett. Általában véve ugyanakkor elmondható, hogy nagyon elégedett vagyok ezzel a jelentéssel, és örülök annak is, hogy beépítették mind azon javaslataimat, amelyet megfogalmaztam. Köszönöm szépen azt is, hogy az árnyék jelentés tevőnknek a szempontjait is beépítették. Sajnos ő most nem jelent jelen körünkben, mert jelenleg is az Ekontban dolgozik, a pedig az ötös kompromisszumos módosítót illeti a KKV-kkel kapcsolatosan, mint tudják, nagyon fontosnak tartom a KKV-k tevékenységét. És nem igazán tudom azt, hogy a a második mondattal kapcsolatos észrevételünk, tehát hogy támogassunk célkívüléseket, stb. stb. Tehát ez a rész nem tudom, hogy mennyire van oszhangban ami mi hatáskörünkkel nem megyünk -e túl messzire el az IMCO felhatalmazása tekintetében, de ugyanakkor nem ellenzem ezt a módosítót, legfeljebb ennyi észrevételem van ezzel kapcsolatosan. Koferáti úr ezzel a jelentésével nagyon jelentős módon hozzájárult az európai szemeszteri tevékenységhez, és nagyon remélem, tisztelt elnök úr, hogy Koferáti úr tevékenységével a mi szakbizottságunk téma vezetőként is konstruktív hozzájárulással tud élni az európai szemeszter keretében. Nagyon őszintén remélem, hogy a mi kéréseink, felvetéseinket figyelembe fogják venni. Gratulálok tehát a előadóknak. Hát, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözölni szeretnék mindenkit az új év alkalmába. Remélem, hogy sikerekben gazdag évnek nézünk elébe. És remélem, hogy mindannyian vágyai teljesülnek. Köszönöm Kofferáti úrnak a kiváló munkát. Äh, az iparpolitikáról beszéltünk, nagyon fontos volt mindez mindannyiunk számára. És meglepődtünk, hogy vannak módosítók, amelyeket törölni kell. Ezt hallottuk az imént. Ez téves lenne. egy nagyon ambiciózus megközelítés kellene. Tovább kellene haladni ezen a témán. Úgy emlékszem, hogy itt a szakbizottságon belül egy e, iparpolitikáról szóló véleményt is írtunk már, egy erős többség kellett, és emiatt nem tudom, nem értem, hogy miért mondjuk azt, hogy ez a téma nem a mi e, kompetenciánk, és törölni kell. Nem értem ezt, hogyha nem értünk egyet Kofferáti úr szövegével, akkor esetleg egy elfogadhatóbb megszövegezést lehet találni, de teljesen törölni ezt a témát szerintem nagy hiba lenne, és nem tudom ezt a kezdeményezést támogatni. Uh, thank you very much. Anybody else? Köszönöm szépen. Bárki más kívánna -e még szólni a tagok közül? A vita fényében, ha nem, akkor kérem a témafelelősünket, hogy foglalja össze az elhangzottakat, emlékeztetnék a következő lépésekre aztán az időkeretre. Grazie, ringrazie. Köszönöm szépen. Megköszönöm a kollégák, a hátnyékjelentéstevők és a többi kollégának a megjegyzéseit. Arra kérném önöket, és ez hasznos a megszövegezés szempontjából, hogy küldjék el a megjegyzéseiket írásban, mint ahogy elhangzott már, idejük van alaposabban átolvasni az általam elküldött szöveget, hogy kijavítsák, ami, nem, az, ami esetleg nem tetszene, de ami tartalmi kérdéseket illeti. A fiatalok munkanélkülségét illeti Márkákis kolléganőnek a szívéhez közel álló téma. Emiatt az 52-es pontot ezt megfelelően kezelte. szeretném megnyugtatni, hogy ez engem is érdekel, nagyon szeretném kiemelni ezt a témát, és úgy vélem, hogy szükség van olyan politikákra, amelyek gátat szabnak a, munka, a fiatalok munkanélküliségének, ami a mobilitást illeti, ami nagyon kényes téma, Rule kolléganő rámutatott erre a kérdésre, egy kompromisszumban megfelelő módon meg kell találni a megszövegedést, hogy megtaláljuk a megtaláljuk az egyensúlyt a mobilitás garanciájára, illetve, hogy biztosítjuk az érintett személyek jogait is. Az elnök úrnak mondanám, hogy ami a 41-es cikket illeti, az új megszövegezés hatékony, és támogatom, ami az energiákat és az energetikai infrastruktúrákat illeti, egyetértek, oda kell figyelni, hogy ne írjunk le olyan szavakat, amelyek aztán félreértelmezhetőek lehetnek, másképpen értelmezhetőek a helyzet és a helytől függően. Tehát egy olyan megszövegezést kell kidolgozni, amely pontosan azt az elvet foglalja össze, amelyet mi akarunk, és hogy ne legyen utána vita az értelmezésből. A Sovább kollégának szeretném mondani Szeretném a megjegyzéseit írásban is megkapni, ezt nagyon szépen köszönöm már most. Az utalás, amit találtál az ötös kompromisszumban, amelyik a bondokra utal, a, egy bizottsági jelentésből vettem át. Úgy vélem, hogy nagyon bátor dolog, akár a, a, a bátorság az nem az enyém viszont, hanem az a bizottságé kell, hogy legyen, a szakbizottságunké. Szerintem hagyjuk így, minden esetre nekünk ki kell hangsúlyozni a kkv támogatását, mert úgy gondoljuk, hogy Európa számára ez nagyon fontos. Nem lehet a kézműipart, az ipart újraindítani Európában, hogyha nem támogatjuk a kutatást, az innovációt, és a KKV-kat. A nagy cégeknek megvannak az eszközeik, hogy ezt végrehajtsák, emiatt a KKV-kat külön kell segíteni. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket, várom az önök további megjegyzéseit is, majd megkapják a kompromisszumos javaslataimat, és ezek tartalmazni fogják a politikát iparpolitikára vonatkozó megjegyzéseinket, ahogy Evelyn mondta, és amelyeket osztjuk mindannyian, azt hiszem. De úgy gondolom, hogy az egyik pillérünk a iparpolitika kérdése kell, hogy legyen, mert a fogyasztó védelem, az ipar mm, védelme egyik sarkalatos témája az iparpolitika. Az ipar nagyon fontos számunkra. És köszönöm szépen. Good, well, thank you. Nagyszerű, köszönöm szépen. Köszönöm a munkát, és biztos vagyok abban, hogy igen jó eredménnyel járunk majd arra emlékeztetnék, hogy január 23-án szavazunk a jelentésről. Ez, egy, ez a, a második napja lesz a második januári találkozónak. Ez egy fő szavazati nap lesz, ez a 23-ai csütörtöki nap, úgyhogy délelőtt fogunk szavazni, január 23-án. A dolgok jelenlegi állásában úgy nézik ki, hogy a csütörtök délutáni ülésszakra nem lesz szükségünk, gondolom enne, ezt mindenki üdvözli. Viszont Schwab úr jelentéséről, az enyémről és a, a Connected Continent behálózott kontinens témában és Koferáti úr témájáról is csütörtökön 23-án fogunk szavazni. No most akkor áttérünk a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piaci átvitelének egyszerűsítéséről. Manders úr jelentése, több mint a felére van szükség a tagtársaink szavaz, szavazata szempontjából. Hát nem tudom, hogy elegen vagyunk-e. Jó lenne, hogyha még egy-két embert becserkésznének a kollégáink a folyosóról, és behoznák őket a terembe, hogy legalább fele a tagságnak itt legyen szavazásra. Most a fontos javaslattal kapcsolatos beszámolót kérném, hogy tartsa meg Manders úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is mindenkinek nagyon boldog, sikeres 2014-es új évet szeretnék kívánni. Tudjuk, hogy a mai részvételnél, ugye tudjuk, hogy minél közelebb járunk majd a választásokhoz, annál kevesebben leszünk a termekben, hiszen kampányolnak a kollégák az újraválasztásokért, és hát a témák nehézségének függvényében is el kell mondjam, hogy ami az én jelentésemet illeti, én láttam a korábbi eh, eh, eredményt, és nem örülök annak. Még a eh, klasszikus autókkal kapcsolatban sem elfogadható ez. Az én véleményem szerint olyan jelzést adtak, hogy nem akarják ezt a javaslatot, mert ha nem fogad el a koreper semmit, és nem akarja még a rendeletet sem irányelvé ö, ö, változtatni, hát akkor itt a határokon átnyúló esekben úgy tűnik, hogy ez nem a jó ideje annak, hogy a háromoldalú tárgyalásokat megkezdjük. Ugyanis ha megkezdenénk, nagyon nehéz lenne kompromisszumra ö, valahol ö, a készséget megtalálni, na de aki nem próbálkozik, az nem is nyer. Ö, azaz, hogyha nem játszunk, nem is nyerünk, tehát mindenképpen kérem a kollégákat, hogy 21-en legyünk, most csak 14-en vagyunk, 21 embernek kellene szavazni a taktársak ahhoz, hogy egyáltalán a mandátumról valóban szavazhassunk. de vannak itt olyan kollégák, akik kaptak olyan felhatalmazást, mely szerint szavazhatnak más helyet. Ha ő szeretné, kollégám, akkor én az egész néppárt helyet is szavazhatok, mondja a néppárti kolléga. Én azt szeretném mutatni az elnökség felé, hogy készek vagyunk a mandátumra, a formális háromoldalú tárgyalások megnyitására, ugyanakkor remélem, hogy a tanács talán az új görög elnökség készségével a parlament pozíciójának irányába kíván nyitni, mert most még igen-igen távol, mint Makó Jeruzsálemtől olyan távol áll az elnökség álláspontja és a parlamenté. Kollégák, vagyunk elegen szavazni, elnök úr. A titkárság azt tanácsolta nekem, hogy az első trialógust a január 23-ai utáni találkozónk utánra ra halasszuk, és akkor a 23-ai reggeli szavazáskor úgyis sokan leszünk itt, hiszen szavazni fogunk, és akkor tudunk a mandátumról 24 szavazatot legalább begyűjteni. A további frakciók egyetértenek ezzel a javaslattal, tehát még akkor is, hogy fenntartásaink vannak, a politikai frakciók koordinált koordinátorjai tudnának igennel vagy nemmel egyfajta elvi orientációs szavazatot erről megtartani? Gebhardt asszony, tessék parancsoljon. Do you want to just give us an indication that... A frakció milyen álláspontot foglal el ezzel kapcsolatban? Meine Fraktion unterstützt. Nagyon szépen köszönöm. A frakcióm támogatja Mandels úrnak a javaslatát. A gond mindössze az, hogy nem tudom, hogy a kollégáim éppenséggel hol sétálgatnak, hol vannak. Éppen most telefonon próbáljuk hívni őket, hogy jöjjenek ide. Talán időt is nyerhetnénk, és foglalkozhatnánk egy másik jelentéssel, és utána szavazhatnánk, akkor, amikor már többen leszünk. De általában véve a frakciónk támogatja Mandelszúsznak a javaslatát, a jelentését. Ezt szerettem volna világosá tenni. Um, the EPP, Mr. Schwab. Schwab úr, néppárt. úr a sedonk, és ha jól tudom, akkor minden rendben, készek vagyunk a szavazásra, legalább nyolcan, nyolc kollégánkkal hozzájárulhatunk egy harmadában a 21-es célszám eléréséhez. Röviden, az a problém, hogy most éppen szavazunk más szakbizottságokban, ez egy óriási probléma számunkra itt az IMKO-ban ma délelőtt. Igen. E, akkor röviden. És velősen. Én is sedó vagyok, és megerősítem, hogy egyetértek azzal, amit hallottam, az világos, hogy a mandátum az, e, az teljesen az ön véleménye e, mögött állunk e, válszélességgel. És azt gondolom, hogy minden frakció elfogadta ezt a fajta világos engedélyezést önfelé arra, hogy a tanácssal minden megfelelő ö, ö, ö, megoldást megtaláljunk arra, hogy 23-án délután a trialógus megkezdődhessen, de formálisan a szavazást a mandátum megadásáról majd január 23-án szervezzük meg, és akkor minden frakció ö, teljes létszámmal ö, formális ö, ö, szavazással is leadhatja a szavazatát emellett a döntés mellett. Gyors formális szavazásra számíthatunk, ha a jelentéstevő ezzel, ezzel egyet tud érteni és minden frakció támogatását élvezi. Ha mindenkinek megfelel, ha a koordinátoroknak is megfelel, akkor így járunk el, és ezt javaslom jó magam is, hogy a jegyzőkönyvbe ez kerüljön bele. Tessék, kérem, Köszönöm szépen, igen, mondja Anders úr. Köszönöm, üdvözlöm az ön szavait, mert ez a legjobb megoldás. De a plenárison az első olvasati megállapodásról szavazzunk, mert nem látom, hogy hogy lehetne ilyen rövid idő alatt kompromisszumot kisajtolni. Uh, Egy hónapunk van ugyanis csak a tárgyalásokra és az első trialógusra. 20 21-én, január 21-én kerül majd sor. Nagyon nehéz lesz a végén kompromisszumot kicsiholni, úgyhogy azért nehogy már úgy a semmiért a világ, nagyvilágba dolgozzunk. Persze, ez itt a probléma, mondja elnök úr, a márciusi plenárisra tűzhetjük ezt a kérdést, de hát hogyha kielégítőek is a tárgyalások a három oldalon, akkor esetleg áprilisig kitolhatjuk a, szavazást a plenárison, mielőtt lezárnánk a dossziét, akkor egy hónappal több idő rendelkezésre áll majd Manders úrnál a tárgyalásokra. Rendben ez így? Köszönöm szépen mindenkinek. Remélhetőleg előre haladást érhetünk el ezen dosszéval kapcsolatban, és emlékeztetném azokat, akik most érkeztek időközben, hogy január 23-án 22-én javítja magát elnök úr. Az illetékes versenypolitikai miniszteri tárca felelőse görög elnökség részéről ellátogat hozzánk 22-én délutánra, három órára várjuk őt január 22-én ismétlem, és Hanszedakis úr itt lesz velünk, várom a nagy létszámú részvételt mindenki részéről arra az eszmecserére. Köszönöm. Haladjunk akkor a következő napi pont ponta térjénk át. Ez a nyolcas pont jelentős jelentéses Vábornak a hálózat és információbiztonságnak az egész EU-ban egységesen magas szintre történő felvitelében. Itt 33 módosítót fogalmazott meg Schwabur. Itt vannak a sedok. Igen, látom a sedok közül. Itt vannak ugye a Enstrom úr nincs itt a sedók közül. Ki nincs még itt? Én itt vagyok. Gászes Ramon úr. Schwab úr, talán a kompromisszumos módosítókat terjessz ellenk. Herr Vorsitzender, vielen Dank, äh, liebe Kollegen. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen kedves kollégáknak is a hozzájárulásukat, illetve hát az árnyék jelentéstevőknek mindenek előtt. Köszönöm szépen azt is, hogy lehetőségem van a mai napon a kompromisszumos megoldásokat megvilágítanom. Ezeket már áttekintettük akkor, amikor összeültünk, a árnyék jelentéstevők külön ülést tartottak. 232 az Imkótól, 2018 ITRE részéről ennyi született, de Castillo kollégám az ítélben kiváló munkát végzett, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a két szakbizottságon belül ugyanazon a hullám hosszon mozgunk, köszönet tehát mindenkinek. Az AFET is már beszélt erről, illetve vitatta a dolgokat, és illetve szavazott is a kérdésről, és a LIBE szavazását pedig hétfőn bonyolítják le, erre még várunk. Mint tudjuk, néhány súrlódásra is sor került a LIBE szakbizottsági előadójával, akkor amikor az adatvédelemről esett szó, de el tudom azt is mondani ugyanakkor, hogy a LIBE jelentéstevője válvetve dolgozott velünk együtt azért, hogy ki tudjuk a tegnapi napon alakítani a kompromisszumos javaslatainkat, ezeket az imént megkapták. Tehát a libéseknek a szavazását még ki kell várnunk hétfőig, de ezzel együtt úgy látom, hogy nagyon nagy mértékben konzisztens az álláspontjai pontja a szakbizottságoknak. Tehát ezek a kompromisszumos módosítók, azt hiszem, hogy jó irányba visznek. Ezeket megvitattuk tehát, és úgy gondolom, hogy lehetőség van arra, hogy a többség támogassa ezeket. Elnök úr, hogyha megengedi, akkor most kiemelném a fő pontjait ennek a sor módosító javaslatnak, amelyeket a kompromisszum keretében próbáltunk kialakítani. Előttünk itt van például az, hogy a titoktartásnak a fontosságát kívánjuk hangsúlyozni akkor, amikor magánszereplők és közszereplők jönnek képbe. Ez az egyik dolog. A második pont az a következő. Mint tudják, arra törekedtünk, hogy erősítsük az adatvédelmi szempontokat és akkor, amikor személyes adatokról van szó, akkor nyilvánvaló, hogy az adatvédelmi irány elve kell támaszkodnunk. Ez az irányelv egy olyan irányelv, amely a felelősségről szól. Azt jelenti, azt jelzi, hogy milyen felelősség terheli a, az üzemeltetőket azok annak különösképpen, amely üzemeltetők kritikus infrastruktúrákat kezelnek, erről a mellékletek is külön pontokat tartalmaznak. Most áttérnék a 8-as, 9-es és 13-as kompromisszumos megoldásokra. E tekintetben Gászes Ramon úr az innovációra kívánta helyezni a hangsúlyt, a fejlesztés, az innovációt nagyon fontosnak tartja. A hálózat és információs biztonság szempontjából. Talán most nincs idő arra, hogy megnyissuk a vitát, de ö, azt is látni kell, hogy 20 évvel ezelőtt sikerült előrelépni, mégpedig a légi ágazatban, és akkor, mikor feléptünk, akkor tulajdonképpen egy igazi, európai léptékű, nagyon erőteljes pozíciójú szereplő alakította ki az új teret, az új faj új súlyát a kontinensünkön. Na most úgy gondolom, hogy Garcia Ramon kollégánknak ezt az észrevételt ilyen szempontból kell, hogy megvizsgáljuk. Most a nyolcas megoldásra térnék ki. Szeretnénk, hogy a felügyeleti létező struktúrák tovább működjenek, de ugyanakkor notifikációra is kerüljön sor, tehát értesítsék őket azokat az eseményeket, amelyek a hálózattal kapcsolatosan bekövetkeznek. Ezek a hálózatok már léteznek, nem szabad, hogy lecseréljük őket más fórumokkal, más intézményeket, nem szabad, hogy itt átfedések alakuljanak ki, ezeket el kell kerülni mindenképpen. A létező struktúrák véleményünk szerint képesek arra, hogy befogadják az értesítéseket, a notifikációkat az eseményekről. A 9-es módosítóban pedig a piaci szereplőkre tértünk ki, elnök úr erről ön beszélt, valóban itt egy kettős megközelítést tartottunk kívánatosnak, tehát legyen a felügyeleti struktúra, és a hatóságoknak a szerepe itt egy, legyen egyértelmű a vállalkozásokkal szemben, ne legyen itt kettős adatközlés, információ áramlás, ezt mindenképpen itt is el kell kerülni, és ezáltal is tovább kell erősíteni az információs hálózatot. Tízes módosító, itt egy korai értesítés rendszert ö, javaslunk, without undue delay, tehát indokolatlan késés nélkül. Úgy gondoljuk, hogy a vállalkozásoknak közvetlenül kell értesíteni a hatóságokat a súlyosabb eseményekről, még különösen akkor, amikor valóban ugye hatása van a dolgoknak, és aztán egy más kérdés akkor, amikor ugye nem ilyen súlyú eseményről van szó, amelyben tehát nem érinti az egész társaságot, és a hálózatot, és a fogyasztókat is a kérdés. Következő módosító, itt a piaci szereplőkre tettünk a hangsúlyt, úgy gondoljuk, hogy be kell őket jobban vodni a folyamatba. Ami pedig az információk értékelését illeti, és a bizalmas jellegüket, ezekről már beszéltünk, ezekről a szempontokról. Az adatvédelmet megerősítettük, és arra gondoltuk, hogy fontos az, hogy a piac valamennyi szereplője ne automatikusan kerüljön be a kettes kettes mellékletbe. E tekintetben úgy gondolom, hogy bizonyos mozgástérre van szükség. Az írti szakbizottságnak a javaslatát támogattuk, akkor, amikor arról van szó, hogy a tőzsdén bejegyzett cégekkel mi legyen, e tekintetben is egyeztetek tegnap az árnyék jelentéstevők, a tőzsdén jegyzett cégek szabadon tehetik azt, hogy az éves beszámolóban elmondják, hogy volt-e támadás a hálózati rendszerük ellen, vagy sem. És úgy gondoltuk, hogy fakultatív, tehát opcionális módon járjanak ők el a tőzsdei cégek, ugye a tőzsdei jegyzetcégek, de ez a rendelkezés nem foglalkozza az a valamennyi vállalkozása. Miért? Azért, mert felfigyeltünk arra, hogy a KKV-k esetében ilyenfajta követelmény megszüntetett néhány évvel ezelet, és ö, aztán megfetett egy módosítója a törvénynek, úgyhogy így jutottunk erre a javaslatra. A 15-ös módosító az auditokkal kapcsolatosan. Úgy gondoljuk, ha jelentés itt a 13A-val kell, hogy összhangba legyen, a 13 per A paragrafussal, itt e tekintetben a tagállamok megtehetik, hogy további auditot végeznek, amennyiben kritikus eseményeket észlelnek a saját területeken. Schlitter kollégával erről beszéltünk a tegnapi napon, aki azt jelezte felénk, hogy a kikötői infrastruktúrák esetében előfordulhatnak ilyen típusú igények, de mint hogy a kikötői infrastruktúrák nem minden esetben kritikusak, mert ugye nem minden esetben áll elő az a helyzet, amely előállt Svédországban, ezért éltünk azzal a megfogalmazással, amelyet láthatnak itt szemük előtt. Nem tudom, hogy mindenről mit gondol Garcia kollégánk, Garcia Ramon kollégánk, de ő azt javasolta a tegnapi napon, hogy az élelmiszer ipar, illetve annak részes fele is itt szerepeljenek, majd még a libésekkel is megbeszélem ezt, hogy ezt be lehetne illeszteni ide. A 17-es módosító nagyon fontos, hogy az európai és a nemzetközi szabványokat itten össze tudjuk kötni. Engström úrnak kaptuk meg itt a javaslatát a tekintetben, hogy legyenek ezek a szabványok, ezek a normák nyitottak, de az tény, hogy nincs egy egyértelmű megfogalmazása a kezünkben, hogy mit is értünk az open standards alatt. Engström úr beszélt az interoperabilitásról, azt hiszem, hogy valóban fontos, hogy ezt biztosítjuk a libésekkel is, majd egyeztetünk erről. A kettes mellékletnél láthatóak azok az ágazatok, amelyek érintettek e témában, és megállapodtunk abban, hogy valamennyi infrastruktúrát le kell, hogy fedje a hatály. Na most, hogy az értékelés után a vállalkozások úgy vélik, hogy az adott adott vállalkozások kritikusak, és egy tekintetben a rezilienciára, az ellenállásnak a kezelésére szükség van, akkor majd be lehet őket képelni, de vannak ágazatok, amelyek itt nincsenek jelen, miközben vannak olyanok, amelyek kritikusként jelen vannak. Erről beszéltünk tegnap, és Gászes Ramon erről nekünk jelezte, hogy felmerül a kérdés, hogyan lehet integrálni ide a többféle, több célú és több csatornán eljáró platformokat, és hát felmerült, hogy a távközlésiek bekerüljenek ide vagy sem. A távközlési infrastruktúra kritikus infrastruktúrát képviselnek, amennyiben olyan típusú információkat szolgáltatnak, de a hálózat most legyen magán vagy állami vagy köztulajdonú, valóban olyan ö, szolgáltatásokat is képesek szolgáltatni, amelyek nem veszélyeztetettek, nem kritikus típusúak. Nos, hát tisztelt elnök úr, ezek azok a kompromisszos módosítók, amelyek tudom nagyon technikai jellegűek, de mégis megfogalmazottak. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak azt, hogy ha készek támogatni a kompromisszumos módosítókat. Persze még egy pár kérdés nyitott, ezekkel kapcsolatosan még a jogi szolgálattal és a titkársággal meg kell állapodnunk, de a jövő héten azt hiszem, hogy szükség, lehetőség lesz arra, hogy támogassuk ezeket. Köszönöm szépen, nagyon jelentős munkát végzett, és örülök, hogy az illetékes szakbizottsággal nagyszerű az együttműködés. Kászes Hamon kollégánknak adom meg a szocialista Sedónak a szót. Gracias, president. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Schwab kollégának a kiváló munkát, és azért is köszönet jár, hogy egy olyan párbeszédet irányított, amelyik remélhetőleg eredményes lesz. Tegnap az árnyési jelentéstevők összeültek, és kiváló munkát tudtunk végezni. Mindenki érzi ennek az irányelvnek a fontosságát a tartalma miatt is, és a kontextus miatt is, amelyben dolgozunk. Emiatt az erőfeszítést, amit a frakciók megtesznek az IMKO szakbizottságon belül, hogy jó jelentés szülessen, legyen széles látókörű és egyeztetett, ez, ez az erőfeszítés, ez érdemes meghozni. Ez az irányelv az internetes biztonságról szól, és ennek nagyon nagy fontossága van a pénzügyi tranzakciók, a nemzetközi kereskedelem területén, ugyanakkor a az állampolgárok egymás közti kommunikációjában magán jellegű kommunikációban, illetve a lakosság és az állami szektor közötti kommunikáció. A biztonság, a kommunikáció olyan tevékenység, amely rendkívül fontos, és ezen belül a biztonság szükséges, és nagyon fontos, hogy az Európai Parlament mi képviselők megfelelően alátámasztott és közérthető elképzeléseket vázoljunk föl annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb legyen a bizalom a kommunikációnak ezen a területén. Ezért fontos ez az irányelv. A szocialista frakció 30 módosítót nyújtott be Show úrnak a jelentéséhez, ezek közül 9 átmeneti javaslatként, biz, átmeneti javaslatként nyújtottunk be, és úgy azt szeretnénk, hogy erősítsük meg a kutató központokat, az egyetemi kutatóközpontokat, hogy megeresítjük ezt a területet, amelyikre vonatkozik az irányelv, és azt szeretnénk, hogy ez az irányelv az átláthatóság területén mozogjon, hogy fontos lenne, hogy ezeket az új technológiák, hogy ezek az új technológiák közérthetők legyenek, hogy a lakosság bízzon bennük, hogy biztonságba érezze magát, biztonságban érezze a saját adatait, és eh, biztonságban érezze a pénzügyi eh, tranzakcióit. Tegnap az árnyékjelentéstevő külésén kihangsúlyoztam, hogy fontos, hogy az internet ne hagyjon, eh, ne legyen félreérthető, hogy mindenképp tulajdonképpen az állampolgári jogok tiszteletben tartása lényeges ebben az irányelben, tekintettel arra, hogy azt lát, hogy látjuk, hogy mi történik a világban. Tehát azért kértük meg a jelentéstevőt, hogy ezt az álláspontot foglalja az anyagban. Ugyanez történik azzal az elképzeléssel, amit egy módosítóban szövegeztük meg, hogy a mobil, illetve a tablet internetezést, illetve bármilyen jövőbeni újdonságot is bele kell venni ebbe az irányelbe. Végezetül. Nagyon fontos hogy a követelmények azon vállalkozások felé, amelyik ezen a területen dolgoznak, azokat tartsuk meg, annak érdekében, hogy garantálhatjuk, hogy az illetékes hatóságok felelősségre vonhassák az üzemeltetőket, amennyiben olyasmi történik, amelyik aláássa a lakosság bizalmát a kommunikációs hálózatokban Jézusban vetett hitét és bizalmát. Nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, mert ez a jogállamiságnak az egyik ismérve, és emiatt nekünk nem szabad egyetlen egy lépés sem tenni ellenkező irányban a multiplatformos üzenet közvetítő szolgáltatásokat is bele kell venni ugyanis úgy kell tekinteni ezeket, mint olyan területek, ahol, en, ahol alkalmazni kell ennek az irányelvnek a követelményeit. A mezőgazdaság élelmiszeripari termékek kereskedelme is nagyon fontos egészségügy szempontjából és a több platformú üzenet szolgáltatások is rendkívül fontosak. A jövőben ez majd meg kell, hogy jelenjen ebben az irányelben, tehát ez lenne a mi álláspontunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Mendes úr. Elnézést szeretnék kérni. A televízió a jelentésemről kért tőlem egy interjút, hogy sajnos néhány pillanatra a termet el kell, hogy hagyjam, de tudjuk a kommunikáció milyen fontos de azért még mielőtt ezt megtenném, köszönöm szépen, és sajnálom, hogy tegnap nem voltam ott az árnyék előadók találkozóján, azt gondolom kiváló Schwab úr munkája a legtöbb módosítóval egyet tudok érteni természetesen. Konzultálnom kell az ITRÉ-vel és a LIBE kollégákkal is, hogy egyet tudnak-e velük érteni. Az én általános megkizelítésem az, hogy rendben, rábólintok, és a következő jövő hétre tervezett, ha jól emlékszem, jövő hétre tervezett shadow ülésen ott leszek én, és folytatjuk a munkát, és happy end lesz. Szép, rózsaszín vége ennek a közös munkának. Angstrom kollégánk azt hiszem nincs itt, úgyhogy én magam fogok akkor most néhány megjegyzést tenni. Először is igen, szelektívek voltunk a módosítók benyújtásának tekintetében a frakciómból, mert Schwab úr támogatását igen erőteljesen tudjuk támogatni. A fenntartásaim, amelyek még továbbra is élnek, azok, amelyek erőteljesen érzékeny és bizalmas információk cseréjére vonatkoznak, például a rendszer sérülékenységről, amelyet a különböző Mm, gazdasági szereplők egymás között működtetők kicserélhetnek. Én azt gondolom, hogy ez egy kényes, igen, kényes kérdés, és nem válhatnak nyilvánossá ilyen információk, mert annak súlyos következményei lennének. A bizottság kezdeti, eredeti er, e, javaslatában a 28-as preambulum igen erőteljesen fogalmaz, tehát, hogy az, in, az informális és biztonságos ö, ö, csatornák ö, bizalmaságát is meg kell őrizni, hiszen ott kereskedelmi hátrányok érhetik az egyes gazdasági szereplőket, amennyiben az ilyen információk nyilvánossá válhatnak. Igen komolyan kell kezelni ezt az aspektus, ezt a bizalmassági aspektust. Schwab úr egyik kompromisszumosában túl lájtosan fogalmaz, és nem tudom kompatibilisan kezelni ezt azzal a bizottsági eredeti preambulummal, amelyet itt olvasok. Ugye a 28-asról van szó, és biztosítani kell különös módon azt, hogy nehogy problémát jelentsen mindez. Azt gondolom, hogy készek vagyunk minden területen eh, ezt a megközelítést kezelni. Sokkal jobban érezném magam, hogyha ez a kitétel is szerepelne itt, és akkor az összes kompromisszumos tudnám támogatni. Bárki kívánne szólni még a bizottságnak, és megadom a szót, és aztán Schwab úr eh, újra az, aki szót kaphat. Engström kollégánk nincs ott, bárki más szíván, kívánne szólni, Kábei úr, az Európai Bizottság részéről képviselő a bizottságot, mert az előző témafelelős most már egy másik pozíciót foglal el. A kompromisszummal kapcsolatban szeretném a bizottság véleményét meghallgatni. Köszönöm szépen, hogy az Európai Bizottság nevében szólhatok. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy ilyen támogató jelleggel áll hozzá a, a, a nevezetes témához. Köszönöm Schwab jelentéstevő úrnak a, a munkáját, és remélem ezen jó csapáson elindulva tovább is, rá is ilyen jó lesz az együttműködésünk. Ami a kompromisszumos módosítókat illeti röviden összefoglalva, nincsenek komoly nehézségei a bizottságnak, el tudja fogadni néhány részlet kivételével a módosító indítványokat. A teljes rendszer csak akkor működhet, hogyha a bizalom létezik a magán és állami ágazat között, a különböző tagállamok között, és a piaci szereplők is úgy üzemeltethetik a rendszert, amelyben az állami felhasználók is megfelelő intézkedésekkel járnak el. Mindig is elmondtuk, hogy a meglévő struktúrák nemzeti szinten fenntartása ö, szükséges, és ö, a struktúrák szintje, működő szintjébe nem kívánunk új ö, szintekkel ö, ráerőltetett módon beavatkozni. A nemzeti kontaktpontok azonosítják be az egyes tagállamokban a különböző hálózati kérdéseket, tehát tudjuk mennyire érzékeny ez a kérdés, hogy túl korán információ ne válhasson nyilvánossá a piaci szereplők bizonyos információira vonatkozólag. Tudjuk, ez egyenlőre vita tárgyát képezi, de természetesen csak a legfontosabb közérdek képezhet ezelől kivételt minden egyes érdekelt féllel egyeztetve. Rámutattunk az ipari piac dimenziójára is, és szeretnék visszautalni azon kiberbiztonsági megfontolásokra, ahol az ipari stratégiák és kutatási programok kérdésköre is mindenképpen megfontolásra érdemes minden egyes szinten. Szeretnék kihangsúlyozni, hogy a piaci szereplők lefedi, lefedettsége az állami szektorban és egyre inkább ö, dokumentummentessé válik, úgymond papírmentessé, ez létfontosságú, hogy egyre inkább ez a kérdés is lefedésre kerüljünk annak meghatározása, hogy a piaci szereplők közé kit veszünk föl, a kulcsfontosságú internetvállalkozások, szolgáltatók is befogadásra kell, hogy kerüljenek, nem akarunk, hogy inkább restriktív, korlátozó a definíció az internet IT szolgáltatások körébe a piaci szereplők részéről. Persze három-négy évvel ezelőtt egészen más volt a helyzet, de most már a Telekom rendelet fényében ugye a hasonló szolgáltatások kérdése az ismerik, a Microsoft um, a következő generációs megoldásnál már teljesen cloud alapon fog működni. A, ugye valahol mondjuk Redmondban kapcsolódunk rá egy cloudra, és a szolgáltatások ettől teljesen új arculatot fognak nyerni. Rugalmasan, időben kell tudnunk minden kritikus szolgáltatást és infrastruktúrát lefednünk, amikor, bármikor is valamilyen a gazdaság szempontjából kulcsfontosságú esemény következik be. Köszönjük szépen a széleskörű támogatást, és bízunk abban, hogy minden még létező eltérést sikerül áthidalnunk, és jó munkát így folytathatjuk tovább. Elnök úr, köszönöm szépen. Most akkor Spáb úrnak adom meg zárszógyanánt újra a szót. Um, insgesamt nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Általában véve el tudom mondani, hogy nincs szükség arra, hogy most a külön pontokra kitérjek, legfeljebb a bizottsági hozzászólása reagálnék, ami a közigazgatási szerveket illeti. Nagyon világos a témában a felépésünk. Nevezetesen nekik az a feladatuk, hogy biztosítsák az ellenálló képességet az általuk használt rendszerekben. Nincs kétségem a tekintetben, hogy amennyiben nincsenek meg a kellő rendelkezési eszközök, akkor is a tagállamok betartják a felelősségükre terhelő témákat. Úgyhogy arra lenne szükség, hogy a bizottság pontosan megjelölje, hogy mikor, milyen szinten nem tartják be az államok a az infrastruktúrák ellenálló képességet úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk sem tudja támogatni ezt a Európai Bizottsági felvetést, sem a Libé, úgyhogy arra lenne szükségünk, hogy az EB megjelölje, hogy mely tagállam nem tartotta be az ellenállása való elvárásokat. Mert hogyha e témában gondok vannak, akkor nyilván reagálni kell. De én abból a kiinduló pontból építettem fel a jelentésem, mert hogy a tagállamok igenis betartják az előírásokat. Hadd térjek most vissza a adatoknak a titkosságára, a bizalmas kezelésre, amelyről beszélt elnökünk, fontos, hogy e tekintetben most ott tartunk, hogy a magunk részéről az ITRE szakbizottságnak a módosítóját vett, át, vettük át, és szükség lenne arra, hogy elnök úr pontosan megfogalmazza, hogy mit is javasol. Tehát az ITRE-nek a szakbizottsági javaslatát ö, építettük ez idáig be, mint mondottam. Most pedig visszatérnék arra, hogy e téma hogyan kapcsolódik ö, a kínkedéshez. a hálózatoknak a biztonsága a hálózat üzemeltetőknek a hatáskörébe tartozik, ez egyértelmű. Viszont azt szeretnénk elérni, hogy azok a szolgáltatók, amelyek arra törekednek, hogy a hálózatukat továbbfejleszék és annak biztonságát fokozzák, tehát ők hogyan lehetnek biztosak abban, hogy az általuk a közigazgatásnak átadott információkat bizalmas módon fogják majd kezelni. E tekintetben tartottuk fontosnak, hogy a hatos módosító tekintetben pontosítsunk, és e tekintetben van feladata a tagállamoknak. Tudjuk, hogy vannak titkos szolgálatok, tudjuk azt, hogy ő, megfelelő feladataik vannak, jól lehet, senki nem tudja, hogy pontosan miből is állnak ezek a feladatok. És aztán ott vannak azok a partnerek, amelyek ilyen vagy olyan módon megjelennek a képbe. Például a bűnözés elleni hatóságok, a kiberbűnözés szemben fellépő hatóságok is megjelennek tehát a képben. És ezen kívül ott vannak azok a hatóságok, amelyek a piaci szereplőkkel tárgyalnak, és megvizsgálják velük együttesen, hogy milyen fajta fenyegetések konkretizálódhatnak, és hogyan lehet fellépni ezen fenyegetésekkel szemben. Tehát gyakorlatilag ez a három pilléres rendszer gondot okozhat egyes tagállamnak. Ezt felfogom, és értem azt, hogy egyes tagállam esetében az átültetés az irányának gondot okozhat világosan el kell különíteni azokat a feladatokat, amelyek a titkosszolgálatokat terhelik, illetve azok, amelyek a bűnözöző szervekre hárulnak, és azok, akik a hálózatnak foglalkoznak. Tehát azt kérem, hogy a jelenlegi formájában támogassák a hatos módosítót, de azt hiszem, hogy általában véve nem fog gondot okozni a szavazás. Indeed, for your work on that. Uh, yes, just to confirm then that we will be... Megerősíteném megerősíteném, hogy jövő a következő csütörtöki napon, január 23-án fogunk szavazni számos jelentős jelentésünkről. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek az együttműködést. Most pedig én a saját jelentésemről, véleményemről szeretnék az Önök szakbizottságának, a mi szakbizottságunknak beszámolni, hiszen az ITRE felelős a Telekom csomagért, amely ugye egy közlemény a behálózott kontinens irányába, a csomaggal kapcsolatban csak szerettem volna körbetekinteni a termen, és azt nézem, hogy Bastos asszony, például Türönen asszony képviseli, nem tudom, hogy Vernió asszony ide ére a sedóim közül, Kreutzmann úr, ő érkezik, ezek szerint azt hallom a teremből. Talán egy öt perces kávészünettel várjuk ki az éppen érkezőket. Nem tudom, hogy Engström kollégánk eddig ugyan nem járt itt, de hogy jön-e majd a Shadow-n már ugye egyeztetünk, talán egy néhány perces kávészünetet tarthatunk, itt kiváló automata kávéfőzők vannak a folyosón, úgyhogy akkor éljünk a lehetőséggel.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 Uh, uh, ladies and gentlemen, I think, um, we have a, full cast. Azt gondolom, hogy most már teljes körben megjelentünk. Nagyszerű, örülök, így a kávészünet után mondja az elnök úr. Teljes a létszám. So, Can we make a start? I saw Mr. Engström is here. Úgy látom, hogy Engström kollégánk is megérkezett, sőt, Geller asszony is. Mindenkit üdvözlök. Türen asszony is itt van. Kreutzmann kollégám még nem érkezett meg, de nem sokára ő is várható. Úgyhogy kezdjük is el, hogyha önöknek is megfelel. Szóval, Először is köszönetet szeretnék mondani minden kollégánknak, akik gondolataikkal hozzájárultak a bizottság javaslatának és az én véleményemnek a javításához. 300 további módosítót dolgoztam föl, jelenleg folyamatban van ez a feldolgozás. Nagyon köszönöm a titkárság kemény munkáját, a karácsonyi hét alatt, és 33 kompromisszumos módosítót sikerült kidolgoznunk, 12, bocsánat, nem, a Schwab jelentéshez volt 33, mondja elnök úr, az enyémhez 12 van. A 12-ből csak a fogyasztó jogi aspektusokra fókuszáltunk, Egészen röviden összefoglalva, emlékeztetve azokat, akik most érkeztek, megemlékeznek talán önök is arra, hogy megállapodtunk abban a különböző frakciókkal együttesen, hogy megvár a bizottság javaslatának struktúráját oly módon, hogy javító jellegű ö, intézkedéseket ö, ö, terjesztünk be az egyetemes felhasználói jogokkal ö, foglalkozó ö, aktus ö, fényében. Minden egyes ö, kollégával megállapodtunk, remélem, hogy ez most már mint olyat elfogadta mindenki, mert én azt gondolom, hogy ez a jó út. Nos, ami a kompromisszumos módosítókat illeti, igyekeztünk olyan ö, trükkös, kompromisszumos módosítókat is beilleszteni, amelyekben számos alkalommal éreztem, hogy még a bizottsági javaslaton javíthat, nem minden, kolléga módosítót fogadtam el, de igen építő jellegű kívántam lenni a viták során, amelyekben minden kompromisszumosról részletekbe menően beszámoltam. Ja, azt jelenthetem be önöknek, hogy lesz egy kettes verziója, változata a kompromisszumosoknak, amelyek jövő hétre születnek meg, amelyekben majd azok a változások is bekerülnek, amelyekkel egyet tudtam érteni a tegnapi Shadow ülés során. Ma délelőtt ugye csak közfogyasztásra szeretném indikatív jelleggel mindenkivel megosztani, mielőtt még részletekről is szólnék, hogy minden egyes kolléga, aki módosítókat nyújtott be, és ők most itt mind-mind itt vannak, és üdvözlöm őket, Arias ö, kollégánk is, és minden más, a Perhelyen, Colin Langen, Schwab kollégáink, köszönöm nekik, megismerkedtem a módosítóikkal, néhány részletre engedjenek meg, hogy kitérjek egyfajta struktúra ö, ö, alapján, szerkezet alapján jártam el, amelyben már megállapított, megállapodtunk. A, ö, a szerződés előtti ö, kö, kötelezettségről beszélünk, amelyet a mm, amelyet a hatóságnak, a szabályozó hatóságnak is be kell tartania, Ugye a terminál berendezésről van itt szó, és hogy milyen információkkal kell ö, ö, kidolgozni mindezt, milyen költségekkel jár majd ez. Én ezt szeretném majd egy preambulumban és új megfogalmazással tisztálni. Jelentős kérdést kell kezelnünk, amelyre szerintem még figyelnünk kell a fogyasztói jogok szélesebb kitekintésében is, az a harmonizáció, az olyan esetekben, amikor a fogyasztói szerződések be nem tartása esete áll fönn. Itt Engström kollégánk javaslatára tekintek, amikor egy olyan szerződésről van szó, ahol a szolgáltatás teljesítménye nem az elvárásaiknak megfelelő. Itt most a gyorsaság, megbízhatóság, rendelkezése állás azok a kritériumok, alap, amelyek alapján ez a szerződés meg nem felelés megállapítható. Ugye, amikor ilyen jogsérelmek és az ilyen sérelmek orvoslása a kérdés, akkor harmonizált, különös az elektromos, elektronikus kommunikációs csatornákon, harmonizált jogorvoslati megoldásokkal kell szolgálnunk figyelnünk kell, ugye ezen javaslat és a fogyasztói jogok aktussával kapcsolatos harmónia megteremtésére. Itt még szövegezési megfontolások is vannak, különösen akkor, amikor a szerződés gyorsaság deskripcióját vizsgáljuk meg, valamint a folyó mm, internet hozzáférés és adatszolgáltatások kérdését vizsgáljuk. Új javaslatok vannak az ilyen úgynevezett core speed megtalálásának irányába. Az alap megfogalmazás, amelyben megállapodunk kompromisszumként, ahogy a rögzített adatbázisnál alapvetően azt mondjuk, hogy a normálisan hozzá férhető letöltési gyorsaságról van szó, a becsült letöltési gyorsaságról van szó, és az adott tagállam vonatkozásában ilyen kompromisszumos megfogalmazás született, nem tudom majd a bizottság, hogy ehhez hogyan áll, aztán jelentős vitát folytattunk a bandolt szolgáltatásokról, A bundled services eh, esetében az univerzális szolgáltatásoknál, az elektronikus eh, elektronikus kommunikációnál, a televíziós szolgáltatások kivételével vannak az ilyen eh, úgynevezett összekötött szolgáltatások, bundled services, ahol ugye a termináloknak a teljesítményéről beszélünk, Egyes szerződéseknél valahol Egyszerűsítenünk kell az elektronikus kommunikációnál a megoldás megtalálását. Tudom, hogy kollégánk is e felé kértek módosításokat. Persze jogi tanácsra még azért szorulunk ezzel kapcsolatban a jelentés szintjén. Ami a fogyasztás ellenőrzését illeti, mm, azt gondolom, hogy általánosságban megszületett, a megállapodás, és el, el tudom a csomagokat a sedoktól fogadni a sürgősségi vészszolgáltatások esetében, ez nem szerepel egyébként az eredeti bizottsági javaslatban, de megragadtuk a lehetőségét annak, hogy erre is kiterjesszük a javaslatot a 112-es sürgős számról beszélünk, sürgősen hívható számról van szó. Vernyó asszonynal egyetértek, hogy egy kicsit talán zanzásítottuk, felvizeztük az eredeti szöveget, erre még oda kell figyelnünk. De tisztázásra szólítom fel őt a 26-ossal kapcsolatban, az univerzális szolgáltatásoknál. Én alapjában egyetértek ezzel, de azért szeretném Vernó asszonyt felkérni arra, hogy egy kicsit erre még utaljon vissza, hogy mit gondol ez alatt. Ami pedig a e, szolgáltató módosítás egyszerűsítését illeti, ez nem akarnám túl komplikálni ezt a kérdést, de én is saját kollégáim felé azt javasolnám, hogy még egy kicsit leíróbb jellegűek legyünk, és a befogadó e, vagy fogadó szolgáltató szempontjait is jobban vizsgáljuk meg, amikor ugye szolgáltató váltásra kerül sor. Hát itt állunk most, így áll a dolog, nem tudom a kollégák a jelenlegi első módosító csomagról mit gondolnak. Aztán persze a második legfontosabb kulcseleme a javaslatunknak az azon elemekre vonatkozik, amelyet megtartottunk, és most a nyitott, nyílt internet hozzáférésről beszélünk, és ez egy nagyon helyes megközelítés, rendeletre van szükségünk, tisztázásra van szükségünk, hogy közvetlenül alkalmazható tagállami kötelezettségről beszéljünk. Relatíve kevés záradékról van itt szó, amikor a e, nyitott internet hozzáférés rendeletről beszélünk, igen sok részletes e, módosítót kaptam, e, amely a szövegezés javítását célozza meg. és hát ezt egy további shadow fogjuk szerda délután megtárgyalni, még azt hiszem előbb Bárnyi úr 15 órai sajtókonferenciáját hallgassam meg, és aztán majd az árnyékelőadókkal előadókkal is szelünk újra. De azért a megközelítésről már most is szólnék röviden. Igen, igen hasznos beret információt, tájékoztatót kaptunk. A beret az egy francia szolgálat, amely rendkívül jó tanácsokat fogalmaz meg, és azt hiszem a shadows -ok is, ha még eddig nem kapták meg ezt a berec anyagot, akkor megküldöm majd nekik. Szerintem itt a kérdés az, hogy a jogalkotás, amely világos és teljesen félreérthetetlen, és amely jogilag biztonságos keretet biztosít az egy jó dolog, és mivel emellett állok ki, igen, szigorúan jártam el az olyan koncepciókkal, amelyeket nehezen lehet érteni, és nem világosok. Például a Verhéren asszony, Verhéjen asszony által benyújtott best internet megoldással nem tudok egyetérteni és mit értünk a specializált szolgáltatások alatt, melyek azon kulcs elemek és jellemzők, amelyek egy specializált, szakosodott szolgáltatás jellemzői szerintem alapvető fontosságú, hogy egy teljesen ö, ö, tudományos megközelítést kövessünk, és ne keverjük össze a szezont a fazonnal ebben a kérdéskörben, mert világos fogalom meghatározásokra van szükségünk az internet hozzáférési szolgáltatások és a specializált szakosodott szolgáltatások között, és hogy az ütközéseket e két szolgáltatás között az úgynevezett konfliktus helyzetet, a diszkriminatív megközelítést kerüljük, hiszen a felhasználók java, jogai léteznek, és a szabályozók azokat már alkalmazzák. Ezeket a már alkalmazott szabályokat, kereteket mindenképpen az új rendeletbe is be kell illeszteni, és az valószínű sikere vezetne, az szükséges, hogy megváltozzon mindaz, ami uh, a, megváltozóan a jelenlegi rendelet javaslatban, vegyük át a már létező bevált gyakorlatokat, illeszük be azokat, és a világos definíciók, a specializált vagy szakosodott szolgálatok, szolgáltatások fontos. A kort internet hozzáférési szolgáltatásoknál ez kulcsfontossággal bír. A gyakorlati szempontból pedig végezett önök is minnyáján tudják, hogy a, a 5 alatt a, a nem szeretnék kompromisszumos módosítóval előállni, majd meglátjuk, hogy Del Castillo kollégánkkal az egyeztetés követően mire jutunk, mert egyelőre ugye a jelenlegi Pilar de Castillo megközelítéssel ott egyetértünk, a 23-5-nél nem szeretnénk igazából ettől eltérni. Komoly előrelépést sikerült elérnünk, a sedokkal nagyon szépen köszönöm, és felkérem őket most is, hogy további gondolatokkal is járuljanak hozzá, és a módosítók természetesen továbbra is kidolgozás alatt van. Basztus asszony helyett Türenen asszony kapja meg a szót felolvasom, amit Basztos asszony már leírt, sajnos azon tény miatt, hogy egy közmeghallgatást az Ample szakbizottságban kell a trojka szerepéről, meg, azon kell részt vennem, ezért nem tudok ma részt venni. Ki szeretném emelni magas színvonalát a, a Harbor jelentésnek a néppárt egyetért azzal, egyetértünk abban, hogy erősítsük meg a fogyasztói jogokat, azaz ez az erősítés jobban megtörténhet úgy, hogyha az irányelvet módosítjuk az univerzális szolgáltatásokról. Elvetjük a bizottság azon megközelítését, hogy harmonizáljuk rendelet formájában azt. Úgy vélem, hogy a jelenleg, jelenlegi konszenzus álljon fönn továbbra is. Az általános megá, megközelítésen túlmenően 300 módosított ből 18-at én is néppárt részéről megfogalmaztam, hogy még a jelenlegi vélemény tovább javulhasson. Technikai jellegű módosítókat is benyújtottunk, amely a rendeletbe beépít az egyetemes szolgáltatási irányelvből egész blokkokat. Részleges vagy teljes törlésre kerültek, mind preambulum, mind cikk bekezdések, amint a rendeletbe átkerülnek ezek a fogalmak, akkor a rendeletben már nem kell azokat a preambulumokat megtartani, amelyek a fogyasztói jogokra vonatkoznak. Ugyanakkor olyan módosítókat is megfogalmaztunk, hogy az eredeti javaslatot mindenképpen javítsuk. A 21-es 3-assal nem tudunk Harborúra egyetérteni abban, hogy teljesen kivonjuk Hmm, a gondolatokat. A, a 147-esből eh, ami a szolgáltatás nyújtás szabadságát illeti, valamint a letelepedés szabadság illeti, annak ellenére, hogy a szerződés lefedi az EU működéséről szolgál, szóló szerződés ezt lefedi, azt gondolom, hogy ezen elveket még mindig fenn kell tartani, minden okot, minden lehetőséget ki kell használnunk arra, hogy megőrizzük ezen szabadságokat. Azon mechanizmusok, amelyek a fogyasztást kívánják szabályozni, egyetértünk azon mechanizmussal, azzal, hogy vezessünk be egy fogyasztás szabályozó mechanizmust, amennyiben az rendelkezésre áll, de ingyenesen a fogyasztók számára. Ami a szám, ö, telefonszám cserét illeti, egy munkanapon belül ezt meg kell tudni ö, ö, tenni. A jelentéstevő is a 12-es módosítáját benyújtotta, amely a fogyasztóvédelemről szól. Újra szeretném kiemelni, milyen minőségű javaslatokkal állt elő a témafelelős felelős január 7-i sedőülésen a kompromisszumos módosítók vitája folyt le, és széles körű konszenzust sikerült kidolgoznunk. Várjuk a még hátralévő témákra vonatkozó módosítókat ugyanakkor a meglévő együttműködés fényében azt gondolom könnyen fogunk a még hátralévő kérdésekben is megállapodásra jutni. Végül pedig szeretném biztosítani a a témafelelőst a néppárt együttműködéséről egy olyan vélemény kapcsán, amely a fogyasztókat védi, és az európai távközlési piac kiszélesítését célozza meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Kreuzmann asszony, Kreuzmann úr nincs itt, Engström úr, aki még itt hátra van, aztán egy másik kolléganőnk is, Engström. Well, I'd, I'd like to, to thank, the, thank you as the... Nagyon szépen köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőnknek, mert hogy kiváló munkát végzett, nagyon konstruktív szellemben járt el, és a szárnyékjelentéstevő ülésen ez egyértelművé vált, és ahogy megfogalmazódott von Tunasszony részéről, valóban a konszenzusról már nagyon közel állunk a fogyasztó védelemmel kapcsolatosan. Úgyhogy üdvözlöm mindezt, és a magam részéről részt fogok venni a vitában, akkor, amikor a hálózat semlegességről beszélünk. Úgy gondolom, hogy ez a, az a téma, amely igazán az én témám, és ügyelnünk kell arra, hogy a speciális szolgáltatások ne lépjenek fel, mint egy trójai falu, trójai trójai falóként, és nehogy behatoljanak itt ebbe a rendszerbe. Valóban egy alapvető eszközről van szó, és arra kell ügyelnünk, hogy szavatoljuk a hálózatsemlegeseget, a szabadságot, védelmezzük az egységes piacot, és ezáltal segítsük a gazdaságot. Köszönöm szépen, mondja az elnök, remélem, hogy nem fogok csalódást okozni, és mindenképpen nagyon élénk vitákra számíthatunk. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnknek, és az egészen kiváló munkát is külön kiemelném, és üdvözlöm azt a megközelítést, az az alap megközelítést, amelyben itten megfogalmazódott a jelentős Üdvözlöm tehát ezt a javaslatot, a bizottsági javaslatot, és üdvözlöm azt a struktúrát is, amely igazán eredményes volt. Ami pedig a fogyasztóvédelmet illeti, a jelentés tevőhöz lenne egy kérdésem a különböző kompromisszumos megoldásokkal kapcsolatosan. A fixed titling és a normally available kifejezésről van szó, és a diminished Android rate. Nos, ez, ami megfogalmazódott a korábbiakban. A normally expected alatt mit értenek? Tehát ez egy küszöbb érték, vagy egy éves átlagról van szó? Miről is van szó egészen pontosan? Úgy vélem, hogy ez a meghatározás nem eléggé egyértelmű, és a letöltési arányokkal kapcsolatosan is a minimális szint mit jelent. Úgy gondolom, hogy a minimális szintet rögzíteni kellene a szövegben azért, hogy egyértelmű legyen a dolog, és így az üzemeltetők pontosan fogják tudni azt, hogy miről is van szó, milyen kapacitásokra van szükség, meg kell akadályozni, hogy a fogyasztókat megtévezzék úgy, hogy olyan kínálatot, olyan volumenű kínálatot kínálnak, amely igazándiból kivitelezhetetlen. Azt is tudjuk, hogy a vállalkozások a távközlési területen olyan fogyasztói szerződéseket kötnek, amelyeknek a keretében a hálózati kapacitás is rögzítve van, és ennek fényében fogalmaztam meg a módosító indítványommal, mit is éltenek a normally available alatt. Továbbá, szeretném Engström kollégának a szavait megtámogatni. Úgy gondolom, hogy amennyiben szakosodott szolgáltatásokat kívánunk kínálni, speciális szolgáltatásokat, speciális jellegzetességekkel, akkor arra van szükség, hogy egyértelmű megfogalmazásokkal rögzítjük a hálózat semlegesség tartalmát. A meghatározásoknak teljesen tisztáknak kell lenni, félreértése nem szabad, hogy okot adjanak. Több módosító született, ezek nem mondanak egymásnak ellen, de mégis, hogyha sikerül majd összegyúrni ezeket, akkor azt hiszem eljut juthatunk egy olyan kompromisszumos megoldáshoz, amely valóban szavatolja a hálózat semlegességet. Érdeklődéssel várom a következő heti vitákat, ez teszi majd lehetővé, hogy egyértelműbben fogalmazunk, ugyanis a hálózat semlegesség önmagában nem fedi le a teljes területet. Tudom, e, már sokat vitatkoztunk például a pedopornográfiáról, az illegális e, eljárásokról, és így tovább. Tehát arra van szükség, hogy elismerjük a jelenlegi jogalkotási eszközök, a jelenlegi szabályozás, le kell majd, illetve úgy fedje le a dolgokat, ahogy, de a jövőben le kell, hogy fedje egyértelműen. És amennyiben a szerzői jogokról van szó, a copyrightról, akkor tudnunk kell azt, hogy itt is lehetőség kell, hogy legyen, hogy a különböző bírósági határozatok, a bírósági döntések is hatással bírjanak, és ezáltal is jobban átláthassuk a különböző adatáramlásokat, különösen akkor, amikor pedopornográfiai körbe vonatkoznak ezek az adatáramlások. Erről az Európai Parlament sokat vitatkoztuk, és úgy gondolom, hogy az is egyértelmű volt, hogy már a forrásnál kell kezelni ezeket az adatforgalmakat. Hatalmas adatforgalomról van szó, úgy gondolom tehát, hogy arra van szükség, és az lenne a hasznos, hogyha egyértelmű fogalmazásokkal, jogi eszközökkel tudnánk lefedni a témát. Ez foglalkoztat engem, remélem ezt majd figyelembe fogják venni. Valaki más hozzá akar szólni? Igen, Rosa Tun nevében szeretnék szólni. Igen, nagyon sok módosított nyújtott be. Örülök, hogy elhangzott, hogy ezeket a megfogalmazásokat pontosítani kell. Mert sokszor vannak nagyon szép szavak, de ennek nem értjük a jelentését. A Facing Out-ra például módosítót nyújtottam be, illetve a roaming díjakra vonatkozóan. Ezek a mi prioritásaink és ezek a megoldás, ezeket a megoldásokat a lakosság nagy várakozással eh, várja. Reméljük ezek a dolgok aztán tett alá kerülnek, és remélem, hogy mindenki foglalkozik meg a lakosság eh, elvárásaival, tehát a, a roaming díjaknak a és a facing out az két olyan kérdés, ami nagyon fontos, ezek kellenek, hogy prioritást élvezzenek a munkánkban. Elnök úr, ha nincs további hozzászólás, akkor megkérem Antoni Rurat a bizottság részéről, hogy szóljon hozzá. Nos, sajnálom, de azt kell, hogy mondjam, hogy nincs, nem volt lehetőség arra, hogy összeegyeztessük a különböző aspektusokat, amiket ön bemutatott, elnök úr. Ugyanakkor tudomásul veszem a szakbizottság nagy lelkesedését, nem szabad túlságosan koncentrálni az eszközökre, miközben szem előtt veszítjük a végső célt. Azaz, megfelelő hátteret kell biztosítani, és feltételeket kell biztosítani a szolgáltatók számára, egész Európai Unió területén, azok számára, akik ilyen tevékenységekkel foglalkoznak ez lenne a cél. Ennek a célnak szem előtt tartásával szeretnék megjegyzéseket tenni a módosítókra, illetve a kompromisszmos megoldásra. A, nem szeretnék most eh, általános megjegyzéseket tenni, és nem szeretnék azt sem, hogyha külön szóról szóra foglalkoznék az benyújtott módosítókkal. De amikor eszközökről beszélünk, főleg azokra utalok, amelyeket az elnök úr említett, hogyan lehet a lehető legmagasabb egységesítést elérni a legnagyobb rugalmassággal? Nos, ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. A szakbizottság pozitívan értékeli az eddigi tapasztalatokat, mert ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása az, hogy egy közös célt elérünk. Ugyanakkor nagyon sokat kell még tenni annak érdekében, hogy a kötelező szabályokat betartassuk bizonyos szektorokban. Aztán, hogyha jól értettem a kompromisszumos megoldásokat, nos, ezek a bizottság javaslatnak a jelentős részét magukba foglalják, nem mindig ugyanazokkal a kifejezésekkel, és ugyanakkor vannak új elemek is. És itt egyre inkább kirajzolódik egy konszenzus. Örülünk ennek, mert a mi munkánknak a célja éppen az, hogy elérjünk egy konszenzust ön azt mondta, hogy valóban vannak olyan kérdések, amelyekkel még foglalkozni kell, ugyanakkor, ami a bandlinkon illeti, tehát a szolgáltatás csomagot illeti, itt is megfelelő lehetőségeket kell nyújtani. A bizottság logikája a következő. Nagyon kidolgozott rendelkezések vannak, ezek mind a megfelelő versenyképesség, illetve a fogyasztók védelmét tartják szem előtt. Ezek ezeket nagyon sokszor kikerülik, mert a, bundling, a, az összekötés, a hozzácsatolás más szolgáltatásokhoz az nem mindig ellenőrizhető. A következő napokban pont ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni, a következő het időkben tehát. Aztán látunk további pozitív jelzéseket, ami a, a felhasználásokat, illetve feljegyeztem Bastos képviselő megjegyzéseit, és feljegyeztem a szolgáltató váltásra vonatkozó időkorlátokat is. Aztán van egy másik ösztönzői struktúra, szolgáltató módosítása vonatkozóan, és ezt is figyelembe kell venni. A 112-es a jelenlegi rendszerben. Ezzel kapcsolatosan van néhány probléma ennek megvalósításában. A bizottság általános érdeklődése ebben a tekintetben folyamatos, ugyanakkor nem szeretnénk egy olyan eljárásba belemenni, amelyik nem teszi lehetővé azt, hogy előre lépjünk ebben a kérdésben. Mi a hangsúlyt először is egy hatástanulmány elvégzésére helyezzük annak érdekében, hogy az érveinket alátámasztjuk. Ami a nyílt internetet illeti, és a speciális szolgáltatásokat, ahogy elnök úr mondta, vannak még, van még idő a rendelkezésre, hogy kidolgozzuk a kompromisszumokat. Támogatjuk elnök úrat, amikor azt mondja, hogy világos megfogalmazásokat, fogalmakat kell használni ezekben az igen kényes témákban. hosszú együttműködésünk, hosszús együttműködésünk volt mindannyiukkal, hogy világos legyenek az elképzelések, hogy hasznos legyen a megfogalmazás, hogy világos legyen a megszövegezés. Ugyanakkor vissza szeretek utalni egy korábban általam elmondott dologra az, hogy keressük a, a világos megfogalmazást, nem szabad, hogy kordában tartják azokat a technikai vívmányokat, amelyeket hamarosan majd újabb technikai vívmányok követik. Tehát arra kell figyelni, hogy az elvek világosak legyenek, a technológiák és az eszközöket azokat nem szabad kordában tartani, nem szabad korlátozni. És ha jól értettem, ugyanezt, eh, ugyanezeket a szavakat hallottam öntől. Tehát a világos, egyértelmű fogalmakra kell koncentrálni, és ezen belül folytatni kell az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen az építő jellegű választ. Még nem győztem meg önt arról, hogy a megközelítésünk eh, nek a erőssége az az, hogy a fogyasztók fogyasztó jogai szempontjából kezeli a kérdést. Nos, a 2009-ben módosított eredeti irányelv, az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó irányelvben ezek már szerepeltek. A rendelkezés például, amelyik a szolgáltatóváltás gyorsaságára vonatkozik, az már szerepelt a korábbi eredeti szövegben. A szándék az az volt, hogy megerősítjük a 2009-es irányelvet, szabályozást. Azt hiszem, hogy nincs ellentmondás a fogyasztói jogvédelem terén egyszerűen mi csak követjük azt a korábban felvázolt utat, és rámutatunk a szolgáltatók számára, hogy milyen utat kellene követnünk annak érdekében, hogy ne sérülnek a fogyasztók jogai. És egy új irányelvet szeretnénk kidolgozni annak érdekében, hogy jobban megvegyük a fogyasztók jogait, és megerősítjük a szolgáltatottnak a szerepét ebben a folyamatban. Én úgy vélem, hogy itt nézeteltérés van, alap alapvetően, de amint látja, a parlament rendkívül határozott ebben a témában. Azt hiszem tehát, hogy ezt az álláspontukat nem fogjuk módosítani, és továbbra is e, tárgyalni fogunk a bizottsággal ebben a témában. Nos, bizonyos alapvető témákban és pontokban valóban megfelelő interakció van a bangling irányelvel, és most szeretnék válaszolni a kollégák megjegyzéseire. Mindannyian kiemelték annak fontosságát, hogy technológiai szempontból semleges legyen a szöveg, és ennek örülök. A szabad internet hozzáférése vonatkozóan ez a ezzel az önálló szabályozással nagyobb erőt lehet adni ennek a tekintetnek. Berhanin kollégának válaszolok, nem értek egyet önnel, mert hogyha minden egyes benyújtott pontot befogadnánk, akkor sokkal bizonytalanabb lenne az egész szöveg jogi szempontból. És a, úgy gondolom, hogy egy, egy tényleges élveboncolást kell elvégezni, hogy világos legyen minden. A az internetnél a jogi megfogalmazások még nem világosak, ugyanis alapvető problémák vannak, amit a értelmezési eltérések vannak, és ez természetesen egy nehézség. Ugyanis az internet semlegességének fogalma még nem világos, ami megközelítésünk viszont határozott, a nemzeti szabályozók számára egy irányelvet, egy iránymutatást kell adni, annak érdekében, hogy a nemzeti szabályozás sok ban ne szerepeljenek olyan intézkedések, amelyek megakadályozzák a szolgáltatók életét Európában, és ebben egyetértek a bizottsággal arra ösztönözném önöket, hogy olvassák el ezt a dokumentumot, mert nagyon hasznos. Megpróbáltam a lehető legnagyobb kompromisszumokat összekötni, és remélem, hogy ezt elértem. Tehát a lényeg az az, hogy egy iránymutatást adjunk a szabályozó hatóságoknak, hogy tudják, hogy mit kell tenni. Nagyon fontos, hogy a megközelítés világos legyen. Minden esetre várom az önök hozzászólásait és megjegyzését a jövő héten, amikor újfent találkozunk. További pontokat Bászt az eh, képviselő által felvetett kérdéseket már megbeszéltük a váltás sebességére vonatkozóan. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Megpróbáltam korlátozni magam a megfogalmazásnál. Van egy 17. Eh, oldalon egy kompromisszumos megoldás, és képviselő úrnak a figyelmét erre szeretem irányítani, a 3A módosítom embereket arra kérünk, hogy általános általános eh, elveket mondjon arra, hogy hogyan lehet az internet sebességét eh, lemérni, milyen e, eh, tanúsítványok lehetnek, e, mert csak ezekkel az eszközökkel lehet ezt a célt elérni. Nem lehet célokat megfogalmazni, hogyha nem tudjuk ezeket megmérni. Nem lehet egy túl részletes mellékletlet eh, hozzácsatolni, mert ez folyamatosan változik, főleg a mobil internetezésnél folyamatos eh, fejlemények vannak, eh, egyre újabb technikákat alkalmaznak, földrajzi helyzetenként változnak, de nagy eseményeknél például, amik szilveszterkor mindenki üzeneteket küld, és ezért nem lehet garantálni egy bizonyos sebességet. A normális, garantált sebesség, mi is ez a fogalom? az az a sebesség, amit normális körülmények között garantálni kell. Aztán vannak csúcsidőszakok, vannak minimális feltételek, nos, ezeket a tényezőket kell figyelembe venni annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy megfelelő a sebesség, vagy nem megfelelő. Nagyon sokszor a szolgáltatók ellen szóltunk, mert hamisított adatokat nyújtottak be. Nagyon sokszor tehát a szerződésben vállalt kötelezettségüket nem tartották be, és alacsonyabb sebességű szolgáltatást nyújtottak a, fogyasztóiknak. De nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy valóban a szolgáltatók betartják azt, amit megígérnek a szerződésben. Nos, újra foglalkoztunk ezzel a ponttal, és ki kell dolgozni egy részletesebb szöveget. Ezt a később meg is tesszük. Aztán, ha szükség van erre, a preambulum bekezdéseket is át kell tekinteni. Ha jól értettem, akkor a bizottságnál is volt egy ilyen javaslat. Nos, kompromisszumos megoldásként akár ez is megfelelhet. Rendben, köszönöm szépen, köszönöm a, a megjegyzéseiket, ez egy nagyon fontos munka, és rendkívül eh, elégedett vagyok a, a az eredményekkel. A jövő héten lesz egy értekezlet az internethez való hozzáférés kérdésében, és a szavazás január végén lesz annak érdekében, hogy a február 27-i ipari szakbizottsági dátumot betartsuk. Azt más nem látok, itt a kompromisszumokat a szavazás előtti napig be lehet nyújtani. Remélem, hogy addig mindent lezártunk. Köszönöm szépen, és most rátérünk az utolsó napi rendi pontra, még pedig a szolvit jelentés a Lökegör kollégái. Itt van Lökegard képviselő? Most jön, most érkezik a repülőtértől. Nos, 11 óra 20 kor érkezik, ha minden igaz. Most 11 óra 19 perc van. Lökegerd urat e, nem találjuk. Valaki tudja, titkárság tud, mondani erről? Öt percet várjunk még? Rendben van, akkor fél tizenkettőig várunk. Jó lenne, hogy a koordinátorok elérnik azt, hogy az előadók legalább itt legyenek a teremben, mert azt hiszem, hogy ez udvariatlanság azokkal szemben, akik itt vannak, és időben itt vannak a teremben. Tehát fél tizenkettőkor találkozunk, folytatjuk, reméljük addigra itt lesz Lőkegárd úr, hogyha nem, akkor megnézzük, hogy mit tehetünk. Köszönöm szépen, akkor később találkozunk. Uh, uh, um, Hölgyeim és uraim! Üdvözöljük uh, az előadónkat, aki úgy tűnik, hogy ideér a reptéről hozzánk, és akkor a módosítóit saját jelentésével kapcsolatban elénk tárja. Itt a Szolvitról egy saját kezdeményezésű mm, jelentésről van szó. Törünen asszony, aztán Ruda kollégánként pedig Ashley Fox helyett jelentek az ECR részéről, és bárki más szeretne a Shadow helyett szólni. Üdvözöljük, Marin Groben asszony pedig a főigazgatóság részéről rendszeresen ellátogat hozzánk. Most is itt lesz, Tönund Hohenstein asszony is itt van, és hát azt hiszem, ha jól emlékszem, 49 módosító született. Köszönöm szépen, elnök úr, boldog új évet kívánok minnyájuknak, eh, ahogy elnök úr is elmondta. Nagyon sajnálom, hogy ennyire késtem, de Tajvánból most értem ide. Egy nagyon érdekes tapasztalat volt ez számomra, megerősíthetem, hogy Tajván nak valóban szüksége van az FTA-re, ha nem Kína felé tekingetnénk, akkor már Tajvan is megkapta volna ezt. Persze a 49 módosítót nagy érdeklődéssel tanulmányoztam és olvastam el. Abból indulok ki, hogyha ilyen relatíve kevés módosító érkezett be, az a megközelítésünk erőket erősíti, tehát valószínű, hogy nem túl erős az ellenállás a jelentésem ellen. Úgy tűnik, hogy az üzenetben konszenzus alakult ki, amelyet a bizottság felé kívánunk közvetíteni ami a decemberi bemutatót illeti a jelentésen bemutatóját. Vannak persze átfedések is a módosítók között, úgyhogy azon is dolgozom, hogy egy kompromisszumos szöveget fogalmazzak meg. A tudatosságfokozás fontos, a vállalkozói egyesületek, egyesülések szerepe, a legjobb gyakorlatok ilyenek. Szeretném azt is elmondani, hogy a kezdeti időkerethez tartsuk magunkat, amely a január 23-a. Azt javaslom, hogy a munkatársaim a kompromisszumos módosítókat ma vagy holnap küldjék meg a kollégáknak, a sedoknak, és aztán következő héten kedden találkozzunk, üljünk össze egy tárgyalásra a módosítók megbeszéléséről. Persze, ha személyes találkozóra nem kerülhet sor, e-mailen is egyeztethetünk. Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani, és várom már most is a módosítókat. Tűnasszony. Kérnénk egy mikrofont Dünasszonytól. Hans asszony nem lehet majd köztünk, de azt kérte, hogy felolvassam a gondolatait, ezt most meg is teszem. Most lengyelre fogok váltani, mert lengyelül küldte meg az anyagot. Lig uważa, że Solvit należy rozpatrować w kategoriach sukcesu úgy gondolom, hogy a Solvit egy sikeres eszköz ahhoz, hogy megoldjuk a rendszer problémáját, ugyanakkor nincs kellőképpen kiaknázva. Nagyon sok módosítónak a cél az az, hogy pont ennek a felhasználtsági szintjét emelje, tehát a módosítók megfelelő irányba mutatnak, nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a rendszer kihasználtsága, tehát az a célunk, hogy jobb, felhasználható barátabbá tegyük a Solvit hálózatot, megfelelő módon képezni az alkalmazottait, és jobbá tenni az emberi erőforrásokat. Emiatt szükséges nagyobb finanszírozásra, több finanszírozásra, bizonyos pénzügyi befektetés kell annak érdekében, hogy jobbá tegyük az összeköttetés a különböző szolvit központok között, és nagyon jók azok a módosítók, ha érkeztek. Nagyon fontos, hogy jobban tájékoztatjuk a lakosságot és a vállalkozásokat a szolvit nyújtott a lehetőségekről, és Ilyen jellegű módosítókat nyújtottunk be mi is, és más kollégák is, ezekről már beszélt az előadó is az imént. Ami a többi politikát illeti, szociális politikák, vagy nemzeti társadalombiztosítási rendszerek, felmerül a kérdés, hogy ez a legmegfelelő hely ahhoz, hogy megoldjuk az ezen a területen felmerülő problémákat. Lick úr benyújtott módosítókat, és vannak olyanok, amelyek ebben az irányban mutatnak, olyanok, amelyek szorosabb összefüggést követelnek a gazdasági kamarák, a kereskedelmi kamarák, illetve a mm, szakági eh, szervezetek között. A lényeg az, hogy ez a, az eljárás intenzívebb legyen, nagyon fontos, hogy kiaknázunk a rendelkezésre álló pénzügyi támogatásokat. Handlik képviselő támogatja azokat a módosítókat, amelyek azt mondják, hogy emelni kell a szolvit szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelését, például a nyugdíjasok, illetve a mozgáskorlátozottak számára az európai szemeszterben nagyon fontos, hogy a szolvitot megerősítsük. Az előadó javasolt bizonyos határidőket, ezeket a határidőket mm, a tagállamok számára rögzítve vannak. Nem lehet eltérő határidőket kidolgozni minden egyes tagállam számára. Ami a szolvit központokat illeti, nos, és ami a szolvit mandátumat illeti, a működése, a működését nem biztos, hogy egy jogalkotási szöveggel javítani lehet, ugyanis ez a rendszer már jól mozog. Handlik úgy gondolja, hogy az általános megközelítés jó, megköszöni az előadónak és a kollégáknak a közreműködését és együttműködését. Köszönöm szépen. Thank you. Grazie signor Presidente. Sono a Taiba li ilek u anke l-membri kollha ta' dan le komitat L-emendi li għanna u Köszönöm szépen, köszönöm. Azokról a módosítókról szeretnék most szólni mindenek előtt, amelyeket el tudom fogadni. Az ő irányába tudok ellépni. Fontos erre egyébként e felé tendálnunk, és biztosítanunk kell, hogy mind az egyének, mind pedig a vállalkozók célját szolgálja ezen eszköz, arról tudjanak a felhasználók, hogy a probléma megoldást támogathassák a polgároknak, és a vállalkozóknak is jogok van a méltányos megoldás megtalálására minél gyorsabb módon. Tudniuk kell a rendelkezésre álló eszközről, hogy azt felhasználhassák és a belső piacon is érvényre juttathassák források, eszközök léteznek. Én a módosítóimban erre utaltam, biztosíthatom, hogy a, Szolvit csak úgy, mint az önök Európája, Európa önökért megoldás is hozzáadott értéket képviselnek. Én még azt javaslom, hogy a szolvitot minél közelebb vigyük a fogyasztókhoz, ahol csak lehet, ott a regionális szintet is javítsuk, még akkor is, hogyha a persze a hatáskör a tagállamnál marad, de a regionális szintet is mindenképpen meg kell erősíteni, két aspektusra eh, legyenek, eh, engedjék még meg, hogy ki térjek, a 24-es bekezdés, ott az CSR, az országspecifikus ajánlás, valamint a további gondolatok. Itt azért még van mire kitérnünk. Aztán a következő gondolatom az, hogy a valódi előrelépést kell kiemelnünk, és a változások, a szolvitban való változásokra is ki kell domborítanunk ezt a jelentést. Persze a célokat egyes helyeken elértük, de nem minden helyen, és, és valóban e, a formális aspektusaira is kell kitérnünk a szolvitnak, hogyan lehet a szolvit központoknak működniük, még akkor is, hogyha kettős erőfeszítést kell tennünk a működésért. Tudjuk a létező mechanizmusok hogyan működnek, ez az alternatív vitarendezés, valamint az online vitarendezés, és meg kell vizsgálnunk, hogy ez a két eszköz hogyan működik gyakorlatban. Ezért minden lehet rendelkezésünkre álló eszköztárat ki kell használnunk ahhoz, hogy javítsuk a helyzetet, de azért gondoljuk át azt is, hogy a meglévő mechanizmusok hogyan működnek, hogyan lehet azokat végrehajtani a jövőben. Vannak céljaink a jövőben, a tagállami szinten, és ezt támogatni tudjuk, és kell is, hogy támogassuk együtt. Már most e, várjuk az együttműködést a témafelelőssel, a sedokkal, és azt a javaslatot is, amelyet az, az, jelentéstevőnk megfogalmazott két oldalú egyeztetés szintjén, és nagyon szívesen tovább dolgozunk még ezen. Köszönöm szépen, Rőre asszony. Vielen Dank, ich denke auch wir können das per E-Mail machen. Nagyon szépen köszönöm. Igen, valóban e-mailen el tudjuk küldeni az információkat. A módosítók valóban szépen javítják a szöveget, és nagyon célra vezetőek Ugyanakkor sajnálom azt, hogy Tarabella úr nincs itt, mert hogy egyes módosítók nem a témához tartozóak. Például a tagállami közigazgatási szervekre vonatkozó együttműködés az Európai Bizottsággal, illetve a tagállami szociális védelmi rendszereknek az erősítése. Ezek a témák nem a szolvid hatáskörébe tartoznak, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a Szolvit már így is nehezen tudja ellátni valamennyi feladatát, éppen ezért kerüljük el azt, hogy a Szolvit olyan témákat is kapjon, amely nem az alap témakörbe tartozik, tehát az alap témákkal foglalkozol a Szolvit, Henslik Likasson is beterjesztett egy 19-es módosítót, amelyben azt fogalmazza meg, hogy a Szolvit koncentráljon az alapfeladataira. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevőt támogathatom teljes mértékben. Köszönöm, Rüle asszony. Ashley Fox nevében elmondhatom, hogy Asle teljes mértékben egyetértett a kollégák által elmondottak a legtöbb módosító valóban megerősíti a témafelelősünk által elmondottakat úgyhogy valóban egy erőteljes, ütős jelentésre számíthatunk a szolvittal kapcsolatban, és támogatja azokat Ashley. Fox kollégánk beazonosította azon aggályokat is, amelyeket még mindig osztunk. Bizonyos tagállamok ugyanis úgy tűnik, hogy valóban bátorítják a, a szolvit hatály kiterjesztését mi biztosítani akarjuk, hogy a szolvit valóban a célját szolgálja, megfelelő forrásokkal rendelkezzen, és ezt támogatni kell, nem pedig további további feladatokkal kell felruházni a szolvitot nem feltétlenül ö, hivatott, ugyanis a szolvit ezen további feladatok ellátására. Bátorítanunk kell a tagállamokat, hogy valóban a központi információs rendszertől átláthatósággal, ismertséggel ruházzák föl, és megfelelő forrásokat biztosítsanak. Nem igazán akarjuk zanzásítani ezt. A meglévő hivatottságot, elhivatottságát magának a rendszernek küldetését. Asle kolléganőnk persze majd megküldi majd a témafelelősünknek a további javaslatait. A kompromisszumokból többre már valószínű, hogy nem kerül sor. A Szolvit az egy egyetemes szolgáltatás, amelyet mindenkinek fel kell használnia, akik az egységes piac kontaktpontjain keresztül hozzáférhetnek, és ennek a monitoringjára van szükség. Persze a kölcsönös mm, elismerések, kölcsönös szakmai képesítések elismerése például egy ilyen fontos téma, amelyben a probléma megoldást keresték a felhasználók. A problémák sor, sorát végig kell vizsgálnunk, és igen, fontos ezeket orvosolni, amennyire csak lehet, és ehhez a jelentés is hozzá, ö, ö, hozzá fog ö, járulni. Köszönöm a Fox kollégám nevében a, a témafelelős munkáját. Nagyszerű. Elnök úr, kívánna még valaki hozzászólni? Ha nem, akkor én most a bizottság képviselőjének szeretném megadni a szót megjegyzések megtételére. Köszönöm, elnök úr. Újra el szeretném mondani, hogy köszönjük Lokegárd úrnak és más szakbizottsági tagoknak a e, széleskörű támogatást a Szolvit irányába, nem csak most, hanem az elmúlt években is. Üdvözöljük a kritikai élő e, megjegyzéseket is, amikor e, az éves szolvit központok problémájának. Itt van ugye sokszor a szakértelem, a kép, képzettség és a munkatársak számának nehézségeire utalok. Valóban erőfeszítéseinket ezek orvoslására kell még összpontosítanunk. Igen, hogyan kezelhetjük az üzleti eseteket a Solvitban? Egyenlőre még nem elegendő az üzleti probléma megoldók, megoldások száma, és nagyon nehezen megoldható az ilyen típusú problémák. Köszönöm Lokegárnak úrnak a, a, az igenépítő jellegű ö, javaslatát, a nemzeti szintű ö, brainstorming ö, megoldások irányába nagyobb átláthatóságot kell biztosítanunk az üzleti és állampolgári problémák megoldása között. Persze az üzleti probléma megoldó esetek komplexebbek, nagyobbak a gazdasági és egyéb anyagi megfontolások és érdekek, amelyek eh, ezek mögött húzódnak meg, úgyhogy eh, ebben javítanunk kell még a jelenlegi helyzeten. Egyetértünk azzal, hogy a jelentés és a módosítók is mind azon irányba eh, szólnak, és hatnak, amelyekkel mi is csak együtt tudunk érteni. Azon módosítók egyébként, ahol az elővigyázatosságot mm, kell mondjuk mm, még tanúsítanunk. Az első a láthatóság és a nyilvánosság. Nos, azt gondoljuk, hogy azzal, hogy mondjuk reklámozzuk a szolvitot, attól még nem fog jobban működni mert nagyon nehéz megmagyarázni az embereknek, hogy mi a Szolvit célja. Én inkább azt javasolnám, hogy az Európa önökért a Your Europe megoldást ö, ö, reklámozzuk jobban, mert ezzel mutatjuk be az emberek számára, hogy milyen irányba kell jó módon ellépniük, és lehet, hogy mondjuk nem is biztos a Szolvithoz kell fordulni egy vállalkozásnak, hanem egy másik vita megoldó mm, portálhoz a Europe Advice is persze sokan a Solvithoz fordulnak már akkor is, amikor csak tisztázást kérnek. Én inkább azt a megközelítést preferálnám, hogy ne a, egyedül a Solvitról szóljunk, hanem a, az Európa önökért ö, a Your Europe portált is együtt a Solvittal. A másik aggályunk a, a a jogalkotási aktus iránti szükségességre vonatkozik. Erről vitáztunk már a múltban, a szolvit központokkal kapcsolatban is, és velük is, és mi egyelőre úgy véljük, úgy érezzük, hogy nincs szükség egy ilyen jogalkotási aktus meghozására, sőt, veszélyes lenne ez az út. Mert amint jogalkotási aktus születik, akkor a tagállamok sokkal formálisabb megközelítésben kezelik a, mm, a probléma megoldásokat precedensértékűvé válik így, és sokkal inkább jogi támogatásra kell, hogy szoruljon a felhasználás, és sok esetben a egy hét alatt az ilyen szolvit megoldás, probléma megoldása egyszerűen nem lehetne számítani. A harmadik aggályunk a 37-es módosítóra vonatkozik a Szolvit regionalizációja. Mi is támogatjuk az együttműködést a regionális hatóságok, szervek és a Szolvit között. De ez ahhoz vezethetne félelmünk szerint, hogy jobban töredezettebben, töredezettebbé válik a rendszer, a szolvit központok 5-10 esetet kezelnek évi szinten, regionálissá válva attól tartunk, hogy nem biztos, hogy javulhatna a rendszer, mert a szolvid központoknak igenis tapasztalatuk van már a probléma megoldásban, és sokkal frissebb rálátással rendelkeznek. Ott a, a méretgazdaságosság ugyanis már működik, és attól tartunk, hogy az ilyen regionalizáció valahol esetleg alááshatná ezt a fajta esetet, úgyhogy ne nagyon szalámizzuk fel, regionalizáljuk ezt a rendszert. Támogatjuk egyébként azt a megjegyzést, amelyet Rüre és herbor képviselők elmondtak, hogy koncentráltan, összpontosítva kell valóban a feladatokra, korlátozott források mellett igazában a központi feladatokra kell összpontosítani a figyelmet így lehet jó módon valóban javítani a jelenlegi rendszert. Ne zanzásítsuk, ne vizesítsük föl ezt a szolvit rendszert, hanem inkább az effektív, hatékony probléma megoldásra törekedjünk mind a magánszemélyek, mind pedig a vállalkozások szintjén. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Lokegen úrat kérem föl, hogy foglalja össze röviden mindazt, amit hallott, és Aztán január 22-én fogjuk a 23-ai szavazás előtt a módosítókat megfontolni. Just to say that uh, I think uh, thank you very much. Igen, igen, köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani az észrevételekért. Az az érzésem, hogy összességében mindegy egyes politikai frakció pozitívan közelíti meg a e témát és a jelentés tervezetet, úgyhogy figyelembe fogom venni valamennyi észrevételt. Remélem, hogy eléggé gyorsan fogom tudni ezt összedolgozni. Köszönetet mondanék az Európai Bizottságnak is a nagyon releváns észrevételeiért. Már hosszasan egyeztettünk ezen témákról a találkozásaink során, és az átláthatóság tekintetében megfogalmazott észrevételét a bizottságnak mindenképpen szeretnénk beépíteni, kiváló észrevételről van szó. Ugyanezt el tudom mondani azon megjegyzésekről is, amelyek a célkitűzésekre vonatkoztak. Már hosszasan beszéltünk a jogszabályozásról, a jogszabályok témájában nagyon fontos, hogy világos jelzést adjunk a jelentésünk megszavazásával a szakbizottságunknak ez a feladata, és hát teljes mértékben tudatában vagyok mindazon felvetéseknek és aggodalmaknak, amelyeket megfogalmaztak, és hát szó se lehet arról, hogy súlyos, súlyosbítsuk a jelenlegi helyzetet. Nem, nagyon óvatosan kell eljárnunk, akkor, amikor a különböző szövegezéseken dolgozunk. Nagyon lényeges az, hogy általános politikai szempontból jól prezentáljuk, jól vezessük fel ezt a témát, az eredményeket, amelyeket a Solvit tevékenysége révén könyveltenünk el, vegyük figyelembe azt, hogy milyen módon tudunk így kedvezni a tagállamoknak, ez egy nagyon komoly szándék a részünkről, részünkről türelemmel várom, sőt türelmetlenül várom a különböző jelzéseket, az e-maileket. A kollégák elfogadták azt, hogy e-mailen keresztül cseréljük ki az észrevétlenket. Remélem, hogy 22-ére már sok mindent tudunk megvitatni. Elnök, köszönöm szépen, és köszönetet mondanék valamennyi árnyék jelentéstevőknek, akik itt voltak a mai ülésünkön is. Úgy gondolom, hogy most akkor a mai munkánk befejeződik, köszönetet mondanék mindazoknak, akik eljöttek az ülésünkre, részt vettek az ülésünkön, akár mint aktív tagok, akár mint megfigyelők. 22-én szerdán találkozunk majd legközelebb 9 órakor, és akkor egy sor módosító indítvány, kompromisszumos módosító indítványt tudunk majd megvitatni. Továbbá a Connected Continent, az összekapcsolt kontinens témájában fogunk még tovább vizsgálódni. Loke Schwab úrnak a jelentését vizsgáljuk meg, és a délután során Regedekis úr jön el a körünkbe, tehát délután 15 óra környékén azért, hogy a görög elnökség programját bemutassa. Kérem azt, hogy tegyenek meg mindent azért, és külön a koordinátorokat szólítom fel erre, tehát tegyenek meg mindent azért, hogy a kollégák masszívan legyenek jelen az ülésünkön. Csütörtök délután pedig csütörtökön pontosabban egy sor szavazásra kerítünk sort, ezek nagyon jelentős szavazások lesznek. Sőt, azt javaslom, hogy 9 óra 15-kor kezdjük el a munkálatainkat, és nem 10 órakor, azért, hogy időnk legyen, és úgy gondolom, hogy a délutáni ülésünkre nem is lesz szükség, mert hogy eléggé jól előre tudtunk haladni, éppen ezért a délutáni ülés szakot azt hiszem, hogy kiiktathatjuk. És akkor köszönöm mindezt, és hagy kívánjak nagyon boldog új évet mindazoknak, akik nem voltak még itt a ülésnek a legelején, tehát nem hallották az akkori kívánságaimat. Jövő héten pedig találkozunk Strasbourgban, szavazni fogunk akkor a közbeszerzési nagy jogalkotási csomagról ked délután 15 órakor. Ezen kívül a fogyasztói program is napirendre kerül. Köszönöm szépen! Morton, you can have Ashley's comments.